Liebe Kollegen, meine Damen Kedves kollégák, hölgyem és uraim! Én a mai ülést, a válság bizottság mai ülését szeretném ezennel megnyitni. A mai napon, mint tudják, sok lehetőségünk van minden hivatalos nyelven értekezni, a parlament hivatalos nyelvein. Szeretném megkérdezni, hogy van -e esetleg a napi rendel kapcsolatban megjegyzés, ha nincs, akkor jóváhagyottnak tekintem. Nincsenek konkrét elnöki közlemények, mindjárt rátérünk a hármas napi rendi pontra. A január 28-i ülési jegyzőkönyvvel kapcsolatban van -e esetleg megjegyzés, ha nincs, akkor elfogadottnak tekintem. Most pedig rátérünk a mai programra, és nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy üdvözölhetem baloldalon Padua Szioppa urat, aki a szó szoros értelmében sok pontban és sok helyszínen együtt alkotta másokkal az európai történelmet. Mindenki megkapta az életrajzát, nem kell ezt most felolvasnom, de talán mindannyian tudják, hogy az Európai Központi Bank kormányzó tanácsa, illetve olasz pénzügyminiszterként nagyon fontos szerepet játszott. Illetve a mai kérdésnél is, amit megkívánunk tárgyalni, a globális kormányzásban is fontos szerepet játszott, hiszen a párizsi székhelyű Jacques Delors által alapított kutatóintézetben Notre Europe, a Mi Európán című intézet elnöke, én nem szeretném tovább szaporítani a szót, hanem megadom mindjárt önnek a szót. Kérem szépen, a 15 percet kívánja. Próbálj meg betartani. Az egész ülést a web kamerányomon követik, tehát felvételre kerül. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önök között, hogy meghívtak erre a meghallgatásra ezen bizottság által mert eh, ez egy különleges alkalom és feladat ennek a bizottságnak a számára, hogy a válság kérdéseit taglalja, méghozzá átfogó módon. A válság annyi területet érint, amely részét képezi különböző bizottságok mandátumának. Tehát azt hiszem, hogy eh, egy speciálisan a válsággal foglalkozó bizottság nélkül csak elaprózott megközelítések csoportjáról szólhattunk volna, és ez megakadályozta volna azt, hogy a válság összes aspektusát össze tudjuk hozni és vonni. A mai program témája a globális kormányzás. És ha megengedik, ehhez a témához fogok ragaszkodni, nem fogok a válság szélesebb aspektusairól szólni. Megjegyzéseimet négy pontban kívánom összegezni. Az első pont egy bevezető megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy a válságban milyen pozíciója van az Európai Uniónak. A második megjegyzés azzal a kérdéssel kívánom foglalkozni, hogy a válság hogy a válságot a globalizáció határozta-e meg, vagy okozta-e, vagy pedig a globalizáció okozója-e a válságnak. A harmadik napi rend, vagy harmadik pont, milyen ö, orvoslati módszerek vannak, hogyan lehet a helyzetet orvosolni, a globális kormányzást hogyan lehetne megreformálni annak érdekében, hogy megelőzünk az ilyen és ehhez hasonló válságokat a jövőben. A négyes felvetés azzal foglalkozik, hogy az Európai Unió mit tehet annak érdekében, hogy hozzájáruljon a globális kormányzás reformjához. Nos, először is a bevezető gondolataim Összegezni lehet a következőképpen, méghozzá a válság nem eredeztethető az EU-ból, de az Európai Unió lehet az első áldozata ennek a válságnak. A válság miért nem az EU-ból eredezik? Azért nem vezethető le az EU-ból, mert a kulcsfontosságú tényezők amelyek a válság mögött rejlenek. Nos, ezeket a világ más részén sokkal határozottabb formában tapasztalhattuk meg, mint az Európai Unióban. Például a szélsőséges piaci fundamentalista elképzelés, amely abból indul ki, hogy a pénzügyi piacoknak mindig igazuk van, mindig az egyensúly felé közelednek. Aztán a kormány alapvető feladata vagy szerepe, hogy csökkentse méretét, annak érdekében, hogy a piaci erők tudjanak felülkerekedni. Ez a szélsőséges piaci fundamentalizmus sokkal kevésbé volt kiforrott az Európai Unióban, mint a világ más részein. Emellett el kell mondanom azt is, hogy az az elképzelés, mi szerint a nemzetközi integráció elérhető anélkül, hogy bármilyen állami vagy közszférabeli struktúra felhasználható. Nos, ezzel ellentétesen követtük az Európai Unióban a nemzetközi integráció célkitűzéseit. Globális szinten a nemzetközi integráció olyan formákat öltött, amelyeket nem támogattak speciális szabályok, vagy szabályozó hatóságok az Európai Unióban. Van ugye egy parlament, amely jogalkotó törvényhozó, van egy igazságszolgáltatási ágazat, van költségvetés, tehát itt vannak azok a kulcsfontosságú elemek, amelyek kiegészítik a piaci mechanizmusokat. Az egyensúlytalanság a piac és a közszféra között a gazdasági integráció esetében. Ez az egyenlőtlenség globális szinten létezik, de sokkal kevésbé van jelen európai szinten. Azt is el kell mondanom, hogy az, hogy arra hajlunk, hogy nagyon rövid távon kívánunk fellépni. A rövid táv, a rövid távú megközelítés talán egyik eleme ennek a válságnak is. A rövid távú megközelítés kevésbé erős struktúrákat feltételez, tehát ez a rövid távú gondolkodás eltér az EU alapító atyáinak az elképzeléseitől. A makroökonomiai különbségek, amelyek nagyon nagyok voltak az USA-ban, a külső deficit, az államadóság, a háztartások eladósodása sokkal nagyobb mértéket öltött, mint az Európai Unióban. Én tényezőkről beszélek, nem okokról. A válság tényező, válságot alkotó tényezők, a válság mögött rejlő tényezők nem voltak speciálisan európaiak, és hogyha a világ többi része hasonló lett volna, mint az Európai Unió, nem alakult volna ki a válság. Azonban az Európai Unió első áldozata lehet ennek a válságnak, hiszen a válság, a válság meglepte az Európai Uniót hiszen nem tökéletesen lett kiépítve ez a struktúra, sokkal inkább ki van téve ezen válság kockázatoknak, mert törékeny, még nem kiforrott. Az Európai Unió szintjén kockázatkezelés nem létezik, a tagállamok szintjén igen, de az EU szintjén nem, nemzetállami szinten olyan tulajdonságokat ölt magára, amely a nemzeti gazdaságot védő intézkedéseket jelent, nem az Európai Unió gazdaságának védelmére szolgálnak. Látunk olyan eseteket, amikor is a bankokat megmentették állami pénzből, nemzeti eszközök segítségével, sőt feszültséghez is vezetett országok között, amikor a multi cégek, tehát nemzetközi bankák esetében láttuk néhány, ugye az autóipar esetén láttuk ennek a válságnak a következményeit, és látjuk ezt egy ország esetében, nem egy, egy ágazat vagy egy bank, hanem az egész görög gazdaság válságára gondolok itt. A válság tehát nem az EU-ból származik, vagy eredezik, de a legnagyobb áldozata az EU lehet. A második pont. A globalizáció a válság oka-e? Ez a kérdés. Szerintem a globalizáció nem oka, de bizonyos eleme a globalizációnak elősegítette azt, hogy hosszú időre meghosszabbítsuk a fenn, fel nem tartható események sorát addig a pontig, hogy amikor ez a fenn, nem fenntarthatóság végül is megbosszulta magát, nagyon is drámai módon tette ezt, hiszen a dolgok túlságosan nagy mértékben romlottak el és meg. Ha korábban avatkoztunk volna be, a válság nem lett volna annyira súlyos, mint amennyire És Lehet, hogy nem lett volna a válság, hanem egy egyszerű kiigazításra lett volna csak szükség a gazdaságban. Mik az elemei a globalizációnak, mik azok az elemei a globalizációnak, amelyek elősegítették a válságot? Az egyik kulcsfontosságú elem, az az USA dollár helyzetes szerepe az a tény, hogy egy hatalmas államadósággal, házhatás költségvetési deficittel vagy hiányon rendelkező ország így módon finanszírozott. Tehát, ha úgy tetszik, felhalmozódott a deficit, a hiány, anélkül, hogy kiváltottak volna olyan mechanizmusok működését, amelyek ellene kormányoztak volna ennek a folyamatnak. Szerintem ugye a forráshiány, kételjek, a, az adóság mértékének csökkenésére vonatkozóan, a deficites ország a világ pénz kiadója. Nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a többi országra, pénzügyi fegyelem szempontjából. De van egy másik globalizációs elem, amely fontos szerepet játszhat ebben a folyamatban. Az a tény, hogy a nagyon magas likviditás, amely mm, megengedte ennek a lakásvásárlási buboréknak a kialakulását az USA-ban, normális körülmények között mindenképpen inflációs robbanáshoz vezetett volna. Általában ez a helyzet, amikor túl hosszú ideig túl sok pénzt generálnak. Ez azért lehetett elkerülni, mert lehetőség nyílt arra, hogy az inflációs nyomást enyhítsék, azáltal, hogy olcsó termékeket hoznak be a világ más részéről, kivetképpen Kelet-Ázsiából. A túlzott mértékű likviditás nem vezetett azon hatásokhoz, amelyeket általában kivált, és sem nemzeti szinten, inflációs nyomás formájában, mert hozzáférhettek olcsó importtermékekhez, és ez az árszintet stabilizálta, ez az import. Nemzetközi szinten sem, azáltal, hogy olyan mechanizmus, tehát a fegyelmi mechanizmusokat hívtak elő, illetve nem írtak elő ilyeneket olyan országok esetében. Tehát hiba lenne azt mondani, hogy a globalizáció okozza a problémákat, és éppen ezért a globalizáció rossz dolog. Néhány konkrét aspektusa annak, ahogy a globalizáció ö, alakult az elmúlt húsz évben, ez valóban okozhatta az egyenlőtlenségek folyamatát, és ezt csak válság segítségével lehet korrigálni. De ez nem jelenti azt, ez nem a globalizáció ellen szóló tény, hanem egy olyan globalizáció ellen szól, amely meg van fosztva olyan elemektől, amelyek a globális kormányzásra vonatkoznak. Ugye ennek az ülésnek is ez a fő címe, a globális kormányzás, amely kiegészíti a piacok integrációját, méghozzá közös globális politikákkal, kiváltképpen a makroökonomiai fegyelem és a monetáris rend területén. Milyen módon lehet orvosolni ezt a helyzetet? Hármas pont. Hogyan lehet a globális kormányzást megreformálni? A válság bizonyos mértékben megreformálta nagyon is egészséges módon a globális kormányzást. Ez azt jelenti, hogy a, a hetes főigazgatóságtól a 20-as főigazgatóságra került át ez a téma. Ez egy pozitív lépés, mert a hetes főigazgatóság nem volt reprezentatív, amúgy nem is tartalmazott olyan országokat, ahol a legnagyobb töbletet eh, termelték, nem teszi lehetővé a kereskedelmi tárgyalásokat, mert eh, a kereskedelem világának csak egy szeletét képviselte a hetes főigazgatóság, az iparosodott a felett országokat, a 20-as végazgatóság, a G20-ak sokkal inkább, sokkal inkább képviselik a gazdaságot, egy gékben, grupokban, tehát csoportokban gondolkozunk. Nos, ha úgy tetszik, ez a nemzetközi együttműködés folyamatát megfosztja azon intézményi elemektől, amelyek annyira fontosak voltak a nemzetközi rend reformjától, amelyeket bevezettek az első világháború után. A Világbankot, a Nemzetközi Valuta Alapot, az ENSZ-t, gondolom ide a világ kereskedelmi szerzetet, a WTO-t, amikor ezek az intézmények hiányoznak, és csak esetenkénti találkozókról van szó, anélkül, hogy bármilyen intézmény jelenne meg, amely a világ érdekeit képviselni, és nem garantálja az ülések közötti tárgyalások folytonosságát, akkor ezek nem tudnak nagy eredménnyel járni. Ezek tárgyaló asztalok, de nem, vagy platformok, de igazából nem hoznak döntéseket, amely globális érdekesség vagy fontosságúak. Az egyik elem a globális kormányzásban az azt kellene legyen, hogy visszahozzuk a nemzetközi együttműködés fő helyszínét nem a fórumoknak kellene, hanem az intézményeknek kellene ezeknek keretet adni. Erős technikai alapon, infrastruktúrális alapon, amely képezi a nemzetközi kormányzás gerincét. Egy másik alapvető elem, amely szerintem továbbra is sem elégséges a reformokra folytatott vitában, az, hogy szükség van arra, hogy újra gondoljuk a globális monetáris rendet. Vannak fontos hozzájárulások ehhez, a világon a legtöbb ország rájön arra, vagy rájött arra, hogy erre a reformra szükség van, ezt az új közös valutát, az STR-t olyannak tekintik, amely egy másfajta strukturális nemzetközi kapcsolatrendszert tesz lehetővé, ez SDR, ez kevésbé törékeny, mint a kosárban, ebben a valóban kosárban lévő elemek összessége. Ez a különleges elem, ez az, amelyben az elsődleges termékeket beározzák, a nemzetközi valuta alap egyik küldetésének tekinti, hogy a nemzetközi monetáris rendszer alapjává tegye ezt a tudom, valami draw, special drawing rights. A special drawing rights-ról van szó. A nemzetközi monetáris rend szempontjából fontos ez, hogyha a globális kormányzás reformját kívánjuk megalkotni. Látom, hogy lejárt az időm. Mit tehet Európa? Nos, abban, amit elmondtam, levonható az, hogy Európa regionális szinten egy teljesen más példát mutat a nemzetközi integráció terén, mint amit globális szinten látunk. Vannak közintézményei, vannak jogalkotási kapacitásai, elfogad döntéseket a többségi elv alapján nagyon sok területen, nem csak piaca van hanem vannak közhatóságai is, és korlátozott mértékben, de elfogadta azt az alapvető elemet, amely nélkül nincsen hatékony kormányzás, az a kapacitás, hogy döntéseket hozzunk, akkor is, amikor a tárgyaló felek nem értenek egyet. Amikor a tárgyalófelek nem értenek egyet, akkor a többség szavazat alapján dönt ez. Ugye az EU is így működik, a többségi döntést elfogadnak, a egyhangúságot követel meg a szabály, akkor ugye le- lehet állítani a folyamatot, ez blokkolja. Globális szinten nagyon kevésszer van többségi döntés, tehát nincsen globális kormányzás. Mit tehet az EU? Azt hiszem, hogy a saját modelljét teheti előtérbe, és persze az EU-nak ezt a modellt is sokkal következetesebben kellene használni és alkalmazni, és ott visszavezet az kezdeti gondolatomhoz, miszerint azt mondom, hogy az EU lehet az első áldozata ennek. Ez nem egy tökéletes EU. Ez egy nem tökéletes unió, amely normális körülmények között túlél de válság idején nem feltétlenül. Köszönöm szépen, most lehetőségünk van arra, hogy kérdéseket tegyünk föl, Dohont rendszer alapján járok el, és a konzervatív frakciónak, a néppárti frakciónak adom meg először a lehetőséget, ki szeretne hozzászólni. Go ahead. Tessék, megadom a szót. Ott már Karasznak. Először is köszönöm szépen az előadását. Szeretnék köszönetet mondani, hogy a, a válság bizottság néhány tagjával már külön tárgyalt. Van néhány kérdés, amelyet lejegyeztem magamnak. Egyre többször emlegetjük azt, hogy a kormányfők a görög probléma megoldására azt gondolják, hogy egy kombinált modellt lehetne alkalmazni az IMF és az Európai Unió részvételével. Nekem megvan ezzel kapcsolatban a magam véleménye. Szerintem ritkán megoldás a félrelépés. Kérdezem önt, hogy önnek mi a véleménye erről a kombinált modellről? Másodszor pedig azt szeretném elmondani, hogy a krízis a bizottságnak jövőbeni projekteket kell kidolgoznia, javasolnia. Kérdezem én, hogy melyek azok a projektek, amelyeket európai szintre kellene emelni, és melyeket tartja ön ezek közül központinak, és az Európai Uniós költségvetési keret feltételek elegendőek-e ahhoz, hogy az Európai Uniós szükségleteket valóban megoldjuk, ezekre választ találjunk elnök. Kérdezem, hogy szeretne-e válaszolni rögtön, vagy várjunk néhány kérdést meg. De van elég időnk, úgyhogy akár most is megadhatom a szót. Tessék. Válasz. Azt hiszem jobb, hogyha egyesével válaszok a kérdések, válaszolok a kérdésekre, akkor nem marad ki semmi. Ami a vegyes megközelítést, vagy a kombinált modellt illeti IMF és EU segítségnyújtás együtt. Azt gondolom, hogy ez a válság az unió uniót érinti, az unió válsága nem Görögországot fenyegeti ez a válság, hanem az EU-t. Ezért az EU-nak meg kell védenie magát, és cselekednie kell, hiszen a saját válságáról van szó. Nagy ö, probléma az, hogyha egyes tagállamok Görögországon kívül azt mondják, hogy Görögország maga okozta ezt a problémát, oldja is meg. A görög eladósodás, vagy görög adósságnak nagy része nem is görög kézben van és hogyha magára hagynánk Görögországot, Németországban, Franciaországban is érezhető lenne a válság, akár a bankok stabilitása is megkérdőjeleződhetne, vagy akár a bankok fenyegethetnék meg ezeket az országokat, ezeknek a stabilitását veszélyeztethetnék. Tehát nem Görögország válságáról van szó, hanem az EU válságáról. És aki azt mondja, hogy ez nem így van, az szerint, annak szerintem nincs igaza. Hogyha az IMF-et kérjük meg arra, hogy reagáljon és avatkozzon be az Európai Unió helyett, ez szerintem hiba. Ez persze nem jelenti azt, hogy az IMF-et figyelmen kívül kell hagyni. Az IMF segítségét is ki lehet használni, de hát az EU használja ezt ki. Megfelelő módon. Ennek a válságnak a lényege, ennek a válságnak a kezelése politikai kérdés, politikai folyamat. És a válságmenedzsment politikai folyamata az én véleményem szerint az Európai Unió által kell, hogy megtörténjen, nem másoknak kell ezt vezetni, ezt a folyamatot. Hogyha az IMF bizonyos feltételeket szab, amelyeket az EU, egyes EU-s tagállamok nem tartanak megfelelőnek, elegendőnek, akkor ennek hatására az IMF jó híre károsodna, és Görögországot nem mentené meg ez a segítségnyújtás. Tehát összességében én azt gondolom, hogy az Európai Unió kell, hogy legyen a válság fő kezelője. Véleményem szerint ez már szerepel az állam és kormányfők csúcs találkozójának március 11-i végkövetkeztetéseiben. Ez, ez, ez kiváló szöveg, ez kellene, hogy legyen a válságkezelés alapja. Szerintem ezt még egyetem is, is lehetne oktatni. Nincsenek ellentmondások benne, megfelelő módon adagolja az egyes válságkezelési hozzátevőket, közte az IMF-et is. Második kérdése az volt, hogy az Európai Unió mit javasoljon. Hát van itt számos elem. Az egyik javaslat, eh, amelyet az Európai Unió tehetne, az az lehetne, hogy a G20 20-as csoportot a Bretton Woods-i intézménycsoportba integrálja. Az IMF-nek van egy ugye, miniszteri szintű eh, testülete, ennek, voltam én, ennek a bizottságnak voltam én elnöke, amikor kormányzati szerepet vállaltam. Ez gyakorlatilag megfelel a G20 miniszteri bizottságának, vagy testületének. Nincs túl sok értelme kétszer párhuzamosan, két különböző név alatt ugyanazt az ülést lefolytatni a G20 húszakra jellemző vitákat kell lefolytatni. Nos, én azt mondanám, hogy a fórumok felől az intézmények felé kellene elmozdulni. Az Európai Unió ösztönözhetne egy vitát, amely a jobb globális valuta rendszerre vonatkozna. És hogyha ezt megtenné az EU, akkor az euró lehetne ebből előnyt kovácsolhatna, vagy erre pozitív hatással lehetne, és azt gondolom, hogy az eurónak nincsen érdeke abban, hogy, hogy helyettesítse a dollárt, mm, sokkal inkább azt gondolom, hogy az euró önmagában egy nemzeti valutának felel meg. Van számos aspektus, tehát amelyeket az Európai Unió végig gondolhat, amelyek alapján javaslatokat tehet. Pervans. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Szkjopa úr is ezt a, az előadást. Köszönöm szépen. Három kérdésem van a kormányzó kapcsolatban. Az első, amikor azt mondja a, a fórumok fejleményre, vagy, vagy kidolgozásáról, hogy mit gondol például a pénzügyi stabilitási fórumról, a pénzügyi bizottságban, nem tudom, ezen területen léptünk-e előre, és hogy nincs -e igazán szüksége, nem, lenne, nem lett volna nagyobb értelme, ha lett volna mondjuk a az IMF, tehát a valuta alap keretében lett volna egy olyan mandátuma a nemzetközi valutapnak, amelynek a stabilitás lett volna az egyik központi eleme, ami az számviteli normalizációt illeti. Hogyan lehet a kormányzást megváltoztatni? Annak érdekében, hogy a kormányzás, ugye van egy intézményünk, ez egy olyan intézmény, amely önszabályozó, sem fórum, sem intézmény olyan formában, ahogy szeretnénk. Mi azt javasoltuk, hogy a központi, az a Központi Banknak legyen egy ilyen valuta alapos vagy világbankos mandátuma, legyen egy harmadik szervezet, nem tudom melyiket említettük még a harmadikként. De a kormányzás területén itt van azért még ez az elszámoltatatósági kérdés is valószínűleg ezt eh, majd még meg kell említeni. Az utolsó pont ön azt mondta, hogy a világ monetáris rendjét kell újra gondolnunk. Ezen a kérdésben hogyan lehet előrelépni, hogy lehet előre haladni, hogyan lehet ezen a területen tovább lépni, hogy előrelépni Jean-Claude Juncker, és amikor emelnek a, a születekes biztossal Kínába, a kérdés az, hogy Európa hogyan tudja hallatni hangját ezen a területen. Ne csak pingpong labda legyen a kínaiak és az amerikaiak között, ami a globális kormányzást illeti. Ezért sokat foglalkoztat bennünket ez a kérdés. Eh, financial stability... Ami a Franciául válaszolok, a pénzügyi stabilitási fórum Financial Stability Board, itt volt egy névváltozás. Nem volt alapvető működésbeli módosításról szó, kiterjedt a G20-akra, tehát ahogy tetszik, követte ezt az átmenetet a G7-től a G20-ra, ami az összetételét életében követi, de továbbra is fórum maradt, abban az értelemben, ahogy én ezelőbb említettem. Tehát nem egy struktúra, nincsen jogalapja, nincs egyfajta olyan hatóság szerepe, mint például egy olyan intézmény, mint a Világbank vagy a Nemzetközi Valuta Alap. Van titkársága, amely titkárságot egy csapat alkot, akik a feladatot illetően nyilván kisebb létszámok, mint a Világbanknál vagy a, a Nemzetközi Elszámolások Bankjának titkánságánál is kisebb nyilván. Ez egy nagyon hasznos eszköz, nagyon hasznos a tekintet az eszköz, hiszen csak az asztal körül, tehát a Financial Stability Board vagy forum asztala körül ülnek le az érintettek és beszélnek a különböző szereplők, a központi bank, kincstár, felügyeleti ügynökség. Általában ők nem szoktak egymással rendszeresen találkozni, de ezen a fórumon igen. Itt azt hiszem, elmondhat, látható, hogy kívánatos lenne, hogy ez a szervezet valamilyen módon jobban beépüljön a fent említett intézményekbe. Nem gondolom, hogy a Nemzetközi Valuta Alap ugyanazt a munkát el tudja végezni, mint ez a pénzügyi stabilitási fórum. Itt szerep osztásról van szó, munkamegosztásról, amely világosan meghatározott, és a Nemzetközi Világ Valuta Alap tartatja tiszteletben a szabályokat. A második pont a számviteli szabványok vagy normák. Ismerem, hogy mennyire óckodnak ettől az európaiak a JASK-tól, hiszen nagyon is fontos szerepem volt ebben a Nemzetközi Számviteli Szabványbizottságban, a, az európaiaknak ezek, erre büszkének kellene lennie. Ha úgy tetszik, a standard setter, tehát a szabványt megalkotó, hogyha az USA lenne a szabványok terén az úttörő, akkor ez amerikai imperializmusról beszélnénk. Nekünk is megvannak, meg és mi, kap, mi panaszkodunk. Nem vagyunk büszkék arra, hogy mi határozunk meg ezeket a szabványokat. Tehát eh, nem arról van szó, hogy a szabályokat rá kényszerítenénk valakire, annélkül, hogy eh, hát én ismerem jól, mint említettem, én eh, nagyon is fontos szervezetben, Természetesen, ha az európai intézmények nem adnak zöld utat, akkor nem működik ez a rendszer, a validálási folyamat, eljárás. Ez meghatározza az átmenetet egy javaslat és egy kötelezérvényű szabály között. Ez létezik Amerikában is, például FASBIC-nek hívják a számviteli szabványhivatalt, hasonló helyzet Európában. Ez az európai szerv nálunk és a világban meghatározza a szabványokat. Sok mindent lehetne javítani, de szerintem, ha figyelembe vesszük, hogy itt egy anomália van, amelyet fel kell oldani, Ez nem egy... Én megértem, hogy egy kicsit furcsa az, hogy ezen asztal körül, amely meghatározza a szabályokat, csak európaiak vannak. Én ezt megértem. Hát ezt az árat fizetjük azért, hogy mi legyünk a világ szabályalkotói. Én büszké lennék erre, de hát természetesen hosszabban kellene tárgyalni az összes részletet kidolgozva, ami a világ monetáris rendjét életi. Hát nem lehet 30 másodpercben erre válaszolni. Hát szerintem elég azt is megállapítani, vagy az is már elég sok, ha megállapítjuk azt, hogy elfogadjuk azt a következtetést, minek értelmében a, a világ pénz, nemzeti pénz, vagy valuta, van egyfajta alapvető ellentmondás a szükségletek, a monetáris politika nemzeti szintű szükségletei között, és azon szükségetek között, amelyek a világ monetáris keretére vonatkoznak. Soha nem lesz olyan világrend, amely fenntartható és elfogadható, ha a világnak nem lesz saját pénzneme. 40 éve meg is volt, hiszen az arany volt ez a világvaluta. Nem azt akarom, hogy térjünk vissza az aranyhoz, ez volt az arany standard, 71-ig ez volt a világvaluta. Ezt az ellentmondást már többször feltárták, Robert Truffin 50 évvel ezelőtt rámutatott elő, ez egy bevált dolog. A válság, amelyet megéltünk, több okból kifolyólag következménye ennek az alapvető ellentmondásnak. De azt mondjuk, jó, hát ebből hogy tudunk kijutni ebből a válságból? Egy újságíró ugyanezt a kérdést tette fel, és azt mondtam, na nézed csak, meg tudom önnek mutatni, hogy szükségünk van egy repülőtágyra, de el kell mondjam, hogy még nem fedeztem fel a repülőgépet. Nem azért, mert nincsen repülőgép, már felfedezték. Ettől még az, hogy ettől még nem hibás az a feltételezés, hogy szükségünk van egy repülőtágyra. Ez egy lehetséges elem, lehet persze beszélni a változásról, de elismerem, hogy egy olyan területen vagyunk, ahol a megoldásokat még keresni kell. De hát legalább meg kell győződnünk arról, hogy szükségünk van erre a bizonyos repülőtágyra. Nos, tehát a frak- az ALDE frakciónak adom meg a szót, Körenc úr. Köszönöm, elnök úr. Egy kérdést szeretnék feltenni kapcsolva a Berez asszonyhoz. Beszélt ön az egyenlőtlenségről a bevezetőjében, és azt mondta, hogy nincsenek korlátok az Egyesült Államok számára. Korrigálni kellene ezt a lehetőséget. Nem ugyanazokat a korlátokat állították fel, mint mi, nincsenek ugyanazok a mechanizmusok, de hát azért az egyenlőtlenséget fel kellene oldaniuk. Aztán ön azt állította, hogy szükség van arra, hogy Európa exportálja a modelljét annak érdekében, hogy véget vessünk ennek az abszolút helyzetnek. Európában sikeresek voltunk, véget vetettünk ennek az abszolút helyzetnek, a kompetitív leértékelésnek, az egységes valótának köszönhetően, de ehhez szükség volt a berlini fal leomlására. Azt hiszem, azt hiszem, hogy 2010-ben elmondhatjuk azt, hogy a politikai diskózus megváltozásával azért kétségeim vannak az a kapcsolatban, hogy még egyszer ezt a, az ígéretet be tudjuk váltani. Aztán, ami az Európai Unót illeti, hogy a vitát a világ, matás világrend reformjáról, ezt ön el szeretné vinni a valutalaphoz. Jó, rendben. Elismerem, hogy a fórum elmélete nagyon érdekes. Nincsenek más fórumok? Például a WTO. Az Európai Unió nem tudná a WTO-hoz is elvinni ezt a témát? Ön úgy gondolja, hogy annak érdekében, hogy ezeket az aberált helyzeteket feloldjuk, ezt a versenyhelyzetet, amely krónikus túlbecsülést hajt végre a kínai és az amerikai valótával kapcsolatban. Ez dömping ez úgy tűnik, hogy megengedett a VTO-n belül. Nem tudom, hogy nem lehetne esetleg a ö, túlértékelt, vagy túlságosan alul értékelt, leértékelt valóták kapcsán. Nem tudom, hogy az Eroponya ezt a folyamatot ö, le tudná blokkolni. Je n'aime pas... Mais juste ajouter que j'avais posé la... Tenném, hogy egy évvel ezelőtt feltettem egy kérdést egy másik vendégnek, és azt mondta, hogy ha belépőn egy fórumba is, és ha beütközik, tehát hogyha találkozik kinek, akkor 10 perc alatt véget ér a konferencia. Nem nagyon támogatom azt, hogy a dolgot leblokkoljuk. A folyamatot folytatni kell hozzá kellene tenni, nem pedig elvenni valamit ettől a folyamattól. A nemzetközi integráció kezelése vagy menedzselése során. Igaz, hogy nincs olyan hely, ahol úgy lehetne vitázni, hogy az teljes legyen. Tehát a csere és a kereskedelmi kapcsolatok közötti kapcsolat a három szerv már 40-es években hoztak létre a VTO, amely sokkal később jött, mert az alapokmányt, amelyet megtárgyaltak a 40-es években, nem ratifikálta az amerikai kongresszus, tehát várni kellett a VTO-ra a világháború utáni időszakban a világbank és a valutalap jött létre. Mind a három szerv tehát ideálisan az ENSZ égisze alá is tart valamilyen szinten, tartozik. Ez egy olyan szinthez kötődik, ahol ö, megállapodásokat lehetne esetleg ö, megtárgyalni. Hasonló, tehát tipikus például a pénz, a kereskedelem és a csere, árucsere között. Ma nem így járunk el. Egyetértek önnel, hogy ezt a vitát a VTO elé is vihetnénk, de hát a valuta alap keretében is, a G20-aknál is, az államfők szintjén ezt a témát jó lenne napi tűzni, hiszen ezek a kérdések összekapcsolódnak. Egyetértek önnel. Femmen. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy megtartotta bevezető előadását. Nem tudom, hogy mit gondol arról, hogy de szerettem volna föltenni három kérdést, de Pervans Berenc ezeket már feltette, lehet, hogy ugyanazokat a szövegeket olvassuk, vagy ugyanazokat a dokumentumokat vesszük alapul. Azonban szeretnék visszatérni egy aspektusra, amelyet ön említett, amely arról szólt, hogy az Európai Unió lehetne a globális kormányzás modellje, ami az intézményeket illeti. És itt szeretnék kitérni arra, hogy hogyan lehetne a saját házunk táján először rendet rakni. Egyetértek abban, hogy az intézményekre kellene inkább hangsúlyt helyezni a fórumok helyett, Azonban vannak aggodalmaim azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniós kormányzási modell nem volt eh, eddig a legjobb, illetve nem sikerült ezt a legjobban megvalósítani, érvényesíteni. Vannak Maastrichti kritériumaink, ugye, amelyek, amelyeket a legtöbb tagállam megsértett már, és lehet, hogy már jó ideje nem tartják be ezeket. A kérdésem az, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni a tagállamok magatartását azzal kapcsolatban, hogy tartsák be a szabályokat, amelyeket ők maguk is aláírtak. Válasz? Azt gondolom, azt kell mondjam, hogy nagyon is meg vagyok győződve arról, hogy az a folyamat, amely szerint először a saját házunk táján kell rendet tenni, és a saját szabályainkat kell betartatni, ez nem kellene, hogy annak az előfeltétele legyen, hogy más országokkal elkezdünk együttműködni nagyon veszélyes abból kiindulni, hogy, a, hogy ez egy előfeltétel, hogy először ennek kell teljesülnie, és csak utána lehet kifelé tekinteni. Ez ugyanúgy veszélyes Európai Uniós szinten, mint globális szinten. Soha nincs rend a saját házunk táján. Soha. És a rend nagyban ki van téve annak, hogy másik házban rend van-e, vagy nem. És nagyon nehéz itt a határvonalakat meghúzni. Vegyük az Európai Uniót. Az Európai Uniónak nincsen jelentős külső egyensúlytalansági problémája. Biztosak vagyunk-e abban, hogyha az Európai Unió, illetve Kína helyre teszi a külső egyensúlytalanságát, akkor az Európai Uniós külső egyensúlytalanság ugyanúgy rendben marad? Gondoljuk azt, hogyha az egyensúlytalanságot valahol helyre billentik, akkor annak nincs hatása a mi egyensúlytalanságunkra, a mi külső aspektusainkra? Nem tudjuk, nem tudjuk kizárni. Az Európai Uniónak nincsenek külső egyensúlytalanságai, de hatalmas belső egyensúlytalanságok vannak, és ez nagyon nagy probléma. Részben ez okozza a mai válságot hogyha hogyha az okozza a rendetlenséget idézőjelben, hogy, hogy túl nagy a többlet, akkor mit csinálunk? Senki nem mondja azt, hogy a többlet egyensúlytalanságot vagy problémát okozhatna, de a deficitet mindig is egyen, ö, problémának tartjuk. Tehát ezeknek a rendbetételéhez bizonyos interakció van szükség. Azt gondolom, és ezt már hangsúlyoztam, hogyha az Európai Unió szeretné végrehajtani a saját modelljét, ezt jobban szeretné érvényesíteni, akkor sokkal nagyobb autoritásra kellene, akkor sokkal nagyobb autoritása lenne arra, hogy ezt kifele is javasolja, és ezt, mint bizonyos elvek kombinációját felajánlja. Vannak ugye olyan elvek, amelyek a kölcsönös függőség kezelését érintik. Hogyha azonban arra várunk, hogy tökéletes rend legyen a saját házunkban, mielőtt megtesszük az első lépést, akkor sose fogjuk megtenni az első lépést. Elnök, van még egy kis időnk, visszatérek a néppártra. Szeretne még valaki kérdést feltenni? Tessék! Vă mulțumesc. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce... Köszönöm szépen. Amit nem értek, az az, hogy miért nem tekintjük az IMF-et, mint olyan intézményt, amely bármely országnak segítséget nyújthat, függetlenül attól, hogy az eurozóna tagja ez az országa vagy sem. Ahogyan a valuta alap és az Európai Bizottság reagált bizonyos országok esetében, gondolok itt az EU-s tagországokra, helyes volt, gyors volt, pontos volt, és azt gondolom, hogy eredményre vezetett. Ezért aztán nehéz számomra felfogni és megérteni, hogy miért nem tudunk egy olyan intézményt magunkénak tudni, amely specializálódik a különböző problémákra olyan országok tekintetében, amelyeknek fiskális gondjaik vannak. Tehát miért nem teheti az IVF, az IMF a saját dong, dolgát? Nem tudom, hogy hozzám vagy máshoz beszéle tekintetben. Én úgy gondolom, hogy itt két pozíciót említhetünk, amely az én olvasatomban helytelenek. Az egyik álláspont szerint ugye azt mondjuk, hogy az IMF essék kívül mindenféle olyan aspektuson, amelynek feladata lenne a görög probléma megoldása. A másik álláspont szerint a görög probléma nem is Európa problémája, és éppen ezért ugyanúgy felkarolhatja a nemzetközi valutát a többi 200 országot. Én úgy gondolom, hogy mindkét megközelítés helytelen, mert valahol közötte van az igazság. Nem egészen ugyanaz a helyzet, mint az USA tekintetében, hiszen az Európai Unió ugye tagországokról beszélünk. Ha például a Kalifornia államot vesszük gorcső alá, ahol elég nagy a fiskális probléma, és válságnak néznek elébe, akkor Washington és az amerikai kormányzat fog közbeavatkozni, és mindenki azt fogja mondani, hogy ez rendjén is van így nem a nemzetközi valuta alap fog beavatkozni. Görögország nem, Kalifornia hál' Istennek, ez jó is így az EU számára, de az Európai Unió egy unió, nem teljes unió, de egy unió saját valutanemmel, integrált pénzügyi és gazdasági rendszerrel, és a görög adósság megjelenik, és nagyon sok más EU-s ország és más Görögország kívüli bank portfóliójában is. Franciák, hollandok is investáltak görög államkötvényekbe. Úgy gondolom, hogy a görög válságnak a kezelése nem azt jelenti, hogy kedve, kedvezünk, Görögországnak, hiszen nem akarjuk elengedni az adósságukat. Egy ország megsegítése ebből a válságból annak érdekében, hogy biztosítsuk a hitelességét és a hitelét, az azt gondolom, hogy az egész unió számára is kedvező és segítség. Ezért azt mondom, hogy az EU nem maradhat ki ebből a válság megoldásból. A veszély az az, hogy az unió, uniós mi volta fennmarad-e. Ez a veszély. Nos, amennyiben elfogadják ezt az axiomó, axiomát, akkor az IMF segíthat, segíthet, de nem helyettesítheti az EU-t, mint segítőt. Parancsoljanak, uram, majd hölgyem. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, mondja Bonsignore képviselő. A kérdésem az volna, hogy hogyan ítéli meg az Európai Unió közbeavatkozását. Jobb lenne egy európai valuta alap felállítása, vagy inkább az lenne a helyes, ahogyan néhányan mondják, hogy miután be kell avatkozni, közbe kell avatkozni, hogyha bilaterális szinten alakulna a megoldás. Köszönöm. Nos, hát egy európai valuta alapról még nem beszélhetünk, hiszen ez még nem létezik. Több évbe telne, amíg egy ilyen alapfelállításra kerülhetnek. Viszont nem elvetendő ötlet. A görög válság kapcsán nem tudjuk bekapcsolni ezt az intézményt, hiszen még, mint ahogy mondtam, nem létezik. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy az Európai Unió közösen egyfajta közös támogatási eszközt vagy intézményt ne állíthatna föl. Hiszen az EU-s közös támogatása, mint alternatíva, vagy az országok támogatása hát olyan kérdés, amelyet még meg kell oldanunk, tehát én azt gondolom, hogy a közös támogatás lenne az igazán jó csapás irány. Nem hinném azonban, hogy túlságosan merev megközelítést kell alkalmazni. Miről is van szó? Ugye a görög gazdaságot újra talpra kell állítani, ennek a feltételeit, a politikai támogatását kell megteremteni, annak érdekében, hogy orvosolni lehessen Görögország állapotát, de ezt az EU-n belülről kell elindítani. Hogyha csak egyes országoktól származik, még az is rendben van, de egyfajta kereten belül kell ezt véghez vinni. Másik alternatíva, hogy több országból érkezik a segítség. Elnök, a szocialista frakcióhoz térnék vissza még egyszer, nem tudom, hogy van-e még valaki, aki kérdést kíván föltenni, a konszári képviselő? Kiitoksia. Köszönöm szépen. Hát, hogy a globális kormányzásról beszélünk, és ezzel kapcsolatban, hogyha Kenyát vesszük alapul, milyen kihatása van a globális kormányzásnak Kenyára? Ez vetődik fel bennem kérdésként, vagy más országokat is vehetnénk példaként. Hát azt gondolja talán, hogy nagyobb szakértő vagyok, mint amilyen valójában vagyok általánosságban kérdezném, hogy a fejlődő országokra milyen hatása van ennek a válságnak? Válasz? Nos, a világországait három csoportra bonthatjuk, a magasan fejlett, a feltörekvő, illetve az alacsony jövedelmű országok csoportjára. A fejlett iparosodott országok vonatkozásában ugye Japánra italunk, talán Koreát is ide sorolhatjuk már. Én úgy gondolom, hogy rájuk nézve a válság azt eredményezi, hogy a növekedési ráták visszaesnek a következő években. Ami a feltörekvő gazdaságokat illeti, nem hinném, hogy túlságosan markánsan csökkenne a növekedés és ezt már láttuk is tulajdonképpen, Brazíliára, Kínára, Indiára utalnék, gyakorlatilag ugyanúgy növekednek tovább, 5% feletti a növekedésük, sőt a 10%-ot is megközelítheti. Ennek az oka az, hogy ez a növekedési folyamat tulajdonképpen arra alapozódik, hogy a szegénység eltűnik. Nem arról van szó tehát, hogy termékeket helyettesítenének olyan termékekkel, amelyek nem használhatók. Mondjuk, mint ahogyan mi ugye ruháinkat lecseréljük, autóinkat, televízióinkat lecseréljük. Kínában arról van szó, hogy első alkalommal, első ízben vesznek meg autót, folyóvizet visznek a házba és ez a fajta átalakulás még nem fog változni most a válság következtében. A harmadik csoport ugye az alacsony jövedelmi országok, lehet, hogy ezek közül néhányan majd avanzsálnak és a középső kategóriába lépnek, de itt sokkal nehezebb megjósolni, hogy mi fog történni, hiszen egyes esetekben kevésbé ö, találta el, sújtotta ezeket az országokat a válság, de ez a válság jelenleg gyakorlatilag azt hozta magával, hogy esetleg a protekcionista erők emelkednek felül. Nos, a harmadik csoport országaira nézve ez ö, borzasztó volna. A dohai forduló is ö, szerencsésen végződik, akkor úgy gondolom, hogy a szegény országoknak is lehetősége lesz a textiljeiket kivinni, és ezáltal segíteni lehet a növekedésükön. Tehát nem tudom pontosan megítélni és megjósolni, hogy mi lesz a helyzet ezekkel az országokkal kapcsolatban, de hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy jelenleg nem őket érintette legsúlyosabban ez a válság, de ez egy második pillanatban bekövetkezhet. Elnök, én is szeretnék egy sor kérdést föltenni, mint utolsó eh, kérdező és ennek a szülésnek a vezetője. Szeretném tudni, hogy ön hogy ítéli meg a G20-ak megközelítését. Hogy a G20-ak jó pár évvel ezelőtt kezdték meg a munkájukat, nagy elvárásaink voltak velük szemben, de feladtam azt a reményemet, hogy valóban globális választ fognak adni a globális kihívásokra, a válságra külön válaszokat látunk tulajdonképpen Amerika részéről és a többiek részéről. A másik dolog, ami érdekes, túl azon, hogy közös valutánk van itt a valutanion belül, szükség lenne egy sokkal szorosabb együttműködésre a gazdaságpolitikai területen és a fiskális politika területén is, talán a társadalompolitika, a szociális politika területen is, gondolok itt a munkaerőpiacra. De a tudatosság, azt gondolom, még nem alakult ki ezzel kapcsolatban. És az utolsó megjegyzésem, annak érdekében, hogy ebből a nehéz helyzetből, ugye gondolok itt az államadóságra, kilábaljunk, növekedésre van szükségünk. Ugye a potenciális növekedésünket magasabbnak ítéljük, mint amilyen aztán valójában lesz, és már ez is probléma, de más területen is szükség van a növekedésre. Úgyhogy a kérdésem az, hogy amennyiben nem sikerül a növekedési rátát elérni, akkor talán engedünk-e annak a kísértésnek, hogy elharapózzék az infláció. Nos, hogyha egy órát kapok, akkor szívesen válaszolok mindenre. Az első kérdését illetően hagy válaszoljam azt, hogy Elmondtam már, hogy a G20-ak életre hívása azt gondolom a G7-ekhez viszonyítva vagy előrelépés volt. A következő lépés az kellene, hogy legyen, hogy egy intézmény közi grémium kerüljön felállításra. Talán még ez sem lenne elegendő, hiszen a kérdés, amiket feltett ön, és amely nagyon megragadja a problémát, a végén nemzetközi szinten születik elá, ö, megoldás, illetve ö, válasz, vagy pedig lokális nemzeti szinten. Hát ennek az eredménye még nyitott, nem tudjuk, mi lesz a vége, és elképzelhető, hogy a végén a reformok nemzeti és lokális jellegűek lesznek. És sokkal kevésbé lesznek kötelező érvényű egyetemes szabályok, mint ma. Beszéltünk ugye arról a stab- pénzügyi stabilitási fórumban, hogy szükség lenne ezekre a szabályokra, de aztán egyeztetés nélkül fel-fel bukkannak új elképzelések. Hogy mondjam el, hogy, hogy a CEPS-ben vannak olyan ülések, ahol az Európai Uniós álláspontot a G10-ek G10 álláspontjára támaszkodva alakítják ki. És furcsa módon ezek a, nagyon sokszor ellentétben állnak azzal az eredeti elképzeléssel, amelyet a CEPSZen belül meghatároztak. Tehát a szétaprózódásnak a veszélye szemben a konzisztenciával, az összhanggal, a nemzetközi szabályokkal, azt gondolom, hogy nagyon magas. Második megjegyzés. Nagyobb együttműködés az egyéb területeken. Ugye nem csak a monetáris területen. Nos, hát a monetáris területen azt gondolom, hogy nem beszélhetünk együttműködésről, itt unió van. Ugye Frankfurtban összeülnek az illetések, illetékesek megállapodnak, és nem az a helyzet, hogy ha valaki nem ért egyet, akkor mindenki hazamegy és azt csinál, amit akar. Itt kötelező érvényű szabályok születnek. Ha nem így lenne, akkor nyilván a világ is kinevetne bennünket. Tehát még egyszer mondom, nem együttműködésre, hanem egy unióra van szükség, vagy, vagy strukturális együttműködés helyett is unióra. Ez azt jelenti, hogy EU-s eszközök birtokában kell lépni, és nem csak a nemzeti eszközöknek a koordinálására kell vállalkozni, hiszen ez a nemzeti hatáskörökbe tartozó felül, feladat. Azaz, tehát hogyha a koordinációra való hajlam meg is van, nézzük meg a föderalisztikus berendezkedésű országokat, itt a tartományok szintjében nem avatkozik bele az állam. Helytelen az elképzelés, és véleményem szerint nem kellene annyira koordinálni az egyes tagállamokat, sokkal inkább az EU eszközöket kellene aktiválni, és ez szerepel a szerződésben is ugye az közlekedés, infrastruktúra, energia, környezet, illetve annak védelme, hát ezek a megosztott hatáskörökbe tartoznak. Itt nem koordinátori szerepe van az EU-nak, hanem uniós szintű döntéshozatali szerepe. Hogy az infláció megoldás lehet-e? Nos, a görög krízis emiatt is nagyon fontos ennél az aspektusnál fogva, hiszen az ország a világban infláció elleni legfontosabb intézet, intézmény tulajdonképpen az Európai Központi Bank. Emlékszem arra, hogy eljutottunk korábban már arra a pontra, hogy a görög válság kapcsán az egész európai valuta, illetve a valuta unió, mint olyan meggyengülhet, és ennek visszafordítására az infláció lehetne az eszköz. Németország, független attól, hogy mit olvasunk most a médiákban, meg kell, hogy fontolja, hogy a görög válság a saját, tehát a német stabilitás, árstabilitás vonatkozásában is veszélyt jelenthet. Úgyhogy azok, akik az árstabilitást esetleg gyengítenék, vagy annak erősségét gyengítenék, és azt mondják, hogy Görögországot hagyjuk magára, oldja meg a problémát saját maga, ez helytelen. Köszönöm, akkor az első részt ezzel lezárjuk. Mindannyiunk nevében szeretnénk még egyszer Padoás Sopá úrnak megköszönni, hogy rendelkezésünkre állt, új gondolatokat osztott meg velünk, és most hagyd kérjem meg akkor az első résznek az előadóit, hogy fáradjanak ide föl a pulpitusra. So, ich, ich darf Sie bitten. Akkor kérem szépen, hogy nagy figyelemmel kísérjék az elhangzottakat. Most tehát a, a két szakértői előadás sorozat első részében először a Global Governance, Global Imbalances, globális kormányzás, globális egyenlőtlenségek, három szakértő tudunk megnyerni. Bet van Sam, a nemzetközi valuta alap részéről van itt körünkben. Ugye minden, tehát az illetrajzokat nem kell felolvasnom, mindenki előtt megtalálható. Nem kell mindenkire kitérni. Vezető közgazdász a monetáris alap, alapnál. Szani Kapor úr, úgymond vezérigazgatója vagy ügyvezetigazgatója egy kutatóintézetnek, amelynek az a vagy redefine, újra definiálni. Nagyon sok mindent szeretném megvizsgálni, tesztelni a fejlesztés, kormányzás, környezetvédelem területén. Utána pedig Stefan Schulmeister úr, aki az Osztrák Gazdasági Kutató Intézetnél dolgozik, gazdaságkutatásért felelős. Megadom önöknek a szót. Kérem szépen, hogy 10 percből próbálják kihozni, amit lehet. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak engem. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt letek önök között. Látják a képernyő, nagyszerű ez a cím. Azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne 10 perc alatt 20 diával megoldani a világ sorsát. Nem azt jelenti, hogy sietek, de hát nagyon sok témát kell kevés időben megtárgyalni, megtárgyalni. Itt látják azt, hogy mm, ez a tartalmi jegyzék, ha úgy tetszik. Röviden fogok beszélni a válságról, mit tettünk a válság idején, aztán a, a válságot követő időszakkal szeretnénk foglalkozni, a G20, a valóta alap, a nemzetközi monetáris rendszer reformja. Itt ugye az az igazság, hogy egy kicsit zavarba kerültem, mert az előttem szóló nagyon sok bölcs dolgot mondott már, ő igazán szakértőjének a kérdésnek, én szeretném egy kicsit kiegészíteni esetleg. A válság, amit említettem, röviden elmondom, tudják, hogy szörnyű volt az a válság, mély volt, szinkronizált, globális, átfogó. Kérem szépen a diámat, nem? Úgy tűnik, hogy hiányzik egy dia, elnézést. Sajnálatos dolog. Meg akartam mutatni, hogy mennyire súlyos volt ez a válság, de úgy tűnik, hogy nem tudom megmutatni. De megtalálják az összefoglalóban, tehát látják, a globális elosztás 2009 valóban 2010 jobban néz ki, ez nem azt jelenti, hogy normális körülmények vannak, de sok javulás történt 2009 es szemben. Hogyan válaszoltunk a válságra, ezt látják most a dián. Nagyon sok finanszírozási eleme volt ennek a megoldásnak. 170 milliárd dollárnyi támogatást biztosítottunk Más reformok is voltak, kicsit szólok erről. A hitelnyújtási rendszerünk reformjáról szeretnék majd szólni, illetve a felügyeleti és politikai párbeszéd rendszerünkről is szeretnék majd szólni. Itt a következő, itt van a dia, szerencsére, hál' Istennek, itt látják, hogy milyen koncentráció van a valuta alap esetében az elmúlt másfél évben, néhány csendes év után a hitel adás vagy a kölcsönzés nagyot ugrott, de ez nagyban hozzájárult ez a kölcsönzés vagy hitelezés az országoknak nagyon sokat segített, a ciklikus politikákat ki tudták egyenlíteni, különben nem tették volna meg a hitel vagy kölcsön nélkül, a programok rugalmasak voltak, megengedtük az országoknak, hogy nem csak a fizetési mérleg hiány, hanem a költségvetési hiány fedezésére is felhasználhatták ezeket a hiteleket. Nagyon sok rugalmasság jellemezte az országokat, ők döntötték el, hogy hogyan használják fel ezeket az alapokat, és a programok eredménye úgy gondoljuk, hogy nagyon jók. Az összes érintett országban azt látjuk, hogy jó az eredmény, a gazdasági helyzet javul. Jó, nézzük csak. Igen, nagyszerű, nagyon szép, elegáns kép. Igen, nem csak megváltoztattuk az összegeket, hanem megváltoztatok azt is, ahogyan kölcsönadunk, vagy hitelest, hogyan, hogy hogyan adunk. Ez a rugalmas hitelsor, ezt most találtuk ki a válság idején, nagyon nagy összegekről van szó, kontingens alapján, nagyon jó hitel minősítése rendelkező országok kapják ilyet. Hát Lengyelország, Mexikó és Kolumbia mind a három nagy hatása volt erre a három országra. Tehát ezzel a megállapodással ezek az országok a piac felé jelzéseket adnak, ami azt jelenti, hogy ha pénzre szükségük van, megkapják. Szerintem ez egy nagy áttörés volt, ez a különleges finanszírozási formula. Jövőben is szeretnénk élni ezzel. Szöpa úr említette, hogy az SDA-t, ezt az áru vagy valuta kosarat, 280 milliárd USA dollár értékről van szó, az ezzel egy furcsa állatfajta, úgy tetszik. Nem fogom elmondani, hogy hogyan működnek, a 10 percem ez túl kevés. Ez egy nagyon nagyszerű innováció, amit éppen a válságban kidolgoztunk. Az alacsony jövedelmi országok kérdezték Kenyát, most a hatás, a válság hatása a szegény országokra nagyon súlyos volt, és megnöveltük a hitelek mennyiségét. Hogyan tudtuk ezt elérni? a G20-ak nagyon határozottan léptek fel, támogattak a 2009 áprilisi londoni csúcson, nagyon is elkötelezettek voltak, nem az általános gyanúsítottról van szó, hanem a feltörekvő piacok részéről is kaptunk támogatást, az aranytartalékok egy részét el tudtuk adni, és ebből tudtuk finanszírozni a tevékenységünket. Ezt a grafikont nem fogom hosszasan taglalni, de azt az agregátumot mutatja, hogy a projektek mi nagyon jobb, tehát sokkal jobban működnek, mint a korábbi válságokban, sokkal simább volt a kiigazítási rendszer. A valutalap ellenőrzési vagy felügyeleti struktúrája. Azt gondolják az emberek, hogy a valuta alap jó válságot zárt, a válságot megelőző időszak nem volt annyira jó a problémák elemzése kapcsán, Jobban fel lehetett volna készülni, persze nem voltunk egyedül ebben a helyzetben, mások is lemaradtak, úgymond a válság előjeleiről, a, jobban kellett volna fogla, foglalkozni a pénzügyi piacokkal, a korai előrejelzéssel és a globális egyenlőtlenségekkel. Most vagyunk a felendülés során, 4%-os növekedésre számítunk 2010-ben világszerte, de kiváltképpen a fejlett országokban a politikai támogatástól függünk, kulcsfontosságú dolog az, hogy megfelelő időzítést találjunk a fiskális exit stratégiák számára. Itt is igen, tehát a, hiányzik meg, mint a dia, de látják, hogy kivetképpen a fejlett országokban az egyenlőtlenség, illetve az adósság hogyan épül fel, vagy hogyan halmozódik. Hogyan lehet csökkenteni a globális egyenlőtlenségeket? Voltak multilaterális konzultációk, 2006-7-ben eh, egy asztal köré gyűjtöttük az érintetteket, és azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet mindenkinek közösen kiigazítani a politikáit. Nem volt sok eredményünk, de aztán ugye bekövetkezett a válság, itt van egy nagyon szép grafikon, amit sajnos nem tudok önöknek itt a dián megmutatni, de megtalálják a kinyomtatott változatában az előadásomnak. Meglátják, hogy amit mi nem tudtunk elérni, azt a válság meg tudta oldani azt is szeretném mondani, hogy 2014-ig szóló előjelzések értelmében a jelenlegi elképzelésünk értelmében a globális egyenlőtlenség vissza fog térni, valamit tenni kell, látják a képernyőn, hogy a többlete rendelkező országokban szükség van arra, hogy megnőjön a belső kereslet, a hiányjal küzdő országokban pedig a magán és közférában nagyobb megtakarításokra van szükség. A válságot követően újra gondoljuk egy kicsit a mandátumunkat, jó, jó helyet, tehát helyesen járunk el, eléggé foglalkozunk e a rendszer hibákkal, nem túlságosan csak a két kapcsolatokkal foglalkozunk, ez a kérdés. Itt a valuta a kormányzását illetően, ugye ez lép része a globális kormányzás, itt a ez egy fontos kérdés, tehát a G20-ak iránymutatásokat adtak, 5%-os kvóta jog átruházást kell bevezetni 2011-ig, más fontos témák, itt látják a dián ezeket a témákat. A G20-ak, az előző hozzászóló már említette őket, ez egy nagy innováció ebben a válságban, nagyon is hatékony volt, azért, mert kormány és államfői szinten találkoznak nálunk, ez a valótalabban nem jellemző, de vannak gyenge pontjai is. A feltörekvő országokat nagyon jól képviselik, de az alacsony jövedelmi országok szinte hiányoznak. Ezen kellene gondolkozni. Az utolsó téma, a másfél percen maradt, a nemzetközi monetáris rendszer, a nemzetközi kifizetésre vonatkozó szabályok, vannak erős pontok, ugye a nagyon sok piac befagyott, de a valuta piac nem. Az előző előadó is már szólt ezekről a rendszerhibákról. Nem lehet, nem tudják az országok, hogy hozzáférnek-e a likviditási eszközökhöz, amikor szükségük van erre, vagy sem. Vannak nemzetközi tartalékok, nincs automatikus kiigazítási, kiigazítási folyamat, ez is nagy probléma. A hiányos országok számára, mint az USA-nak. Ezek az országok továbbra is tartalékokat képeznek, és nekik nem kell kiigazítani. Akiknek ki kell igazítani, azok a költségvetési hiányos országok, amelyek nem képeznek tartalékokat. Tartalék felhalmozódás, hál' Istennek, itt van egy nagyszerű táblázat, szépen mutatja, hogy valóban a tartalékok nagyon nagy mértékben megnőnek, ez persze nem oka, hanem következménye ennek a rendszernek. Mit tehetünk? egy kicsit hadd reklámozza magunkat, vannak kiváló eszközeink, már Sopa úr említette az SDR-eket, ami a kereseti oldalt illeti, van egy rugalmas hitel sor, nem kell maguknak felépíteniük a tartalékot, hanem ránk hagyatkozhatnak. Köszönöm szépen, 7 másodpercen van. Köszönöm. Köszönöm szépen kiváló előadást hallottunk, ami az idő felhasználást illeti. A kérdésekre akkor kerül sor, hogyha mindenki megtartotta az előadását. Úgyhogy megadom a szót Szoni Kápornak. Köszönöm szépen, hogy meghívta. Arra kértek, hogy a pénzügypiacok kormányzásáról beszéljek. Azt gondoltam, hogy talán érdekes lenne a pénzügypiacok általi kormányzásról is beszéljünk. Mi valóban fontos? Ez a nagy különbség a Szovjetunió és a nyugati világ között ez volt a nagy különbség, mert a Szovjetunióban a, kormányzat, a kormány határozta meg az árakat. 24 milliónyi árat hasz, hasz, határozott meg minden egyes terméknek az árát. Ma a mi rendszerünkben a piacok határozzák meg az árakat, tehát a piacok nagyon fontos kormányzati, kormányzási mechanizmust jelentenek. Ezért beszélünk a pénzügyi piacok kormány zásáról, vagy kormányzati rendszeréről, mert, és akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy ezek a pénzügyi piacok is végeznek kormányzási tevékenységet. De melyek, mik is ezek a kormányzási piacok? Amikor az ABS képviselője volt itt, azt mondta, hogy a, a, a piacok határozzák meg azt, hogy mennyi bónuszt fizetünk ki, vagy ők határozzák meg azt, hogy Görögország nem fizetőképes. Az ABS jó ötlet volt, ugyanezek a piacok határozzák meg azt is, hogy Előfordulhat az, amit a Northern Rock csinált, hogy egyik napra a másikra jelzálogokat vett fel, amelyet aztán 30 éven keresztül kellett visszafizetni, és ez sokkal nagyobb hasznot hozott. Ugyanezek a piacok voltak azok, amelyek esetében, hogyha egy cégtől kirúgnak valakit, akkor akár ez a részvény növekedéséhez is vezethet. Tehát ne felejtsük el, hogy mik ezek a piacok, kik ezek a piacok. Természetesen arra is emlékeztünk el, hogy kik az emberek, emberek, akik emögött meghúzódnak, hiszen nem csak a piaci egységről van szó, hanem az emberekről. Emberekről van szó, az emberek az, a, az alapoknak a vezetői, a beruházási bankok vezetői, az á, a kockázati alapok vezetői. Nagyon fontos tudni azt, hogy a pénzügyi piacoknak vannak bizonyos nagy előnyei, de emel, ennek vannak nagyon egyértelmű korlát, korlátai is. Az új 21. századi világban ezek a korlátok sokkal fontosabbak már, és ezért kritikus ez a kérdés. Mi, ez a, mi, mi más most a 21. században? Sokkal közelebb vannak egymáshoz az országok, sokkal nagyobb a kölcsönös függőség, sokkal nagyobb hatással van egymásra a pénzügy, a terrorizmus, a pénzmozgás, a migráció, a kereskedelem, minden mindennel összefügg a közlekedés, a kommunikációs technológiai előrelépések azt jelentik, hogy nagyon gyorsan áramolnak a dolgok, termékek, pénzügyi szolgáltatások, és a gazdaság globalizálódik. Miért fontos ez? Azért, Először is, mert korábban az volt a helyzet, hogy a helyi döntéseknek helyi hatásuk volt. Most azonban a kölcsönös függőség miatt a helyi döntéseknek gyakran globális hatásuk van az externalitásnak a hatása, a foka, az, hogy akár szándék nélkül is hatással vagyunk a magatartásunkra másokkal, ez megnövekedett. Egy kis Karib-sziget úgy dönt, hogy adóparadicsomot hoz létre, ez azt jelenti, hogy a német gazdaság akár veszélybe kerülhet. Sokkal gyorsabb az élet, a ritmus sokkal nagyobb nézzük meg a just-in-time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 áruellátást. Nézzük meg azt, hogy eh, egy másodperc töredéke alatt mekkora összegek eh, ker, eh, ker, mm, cserélnek gazdát. Tehát egyre gyorsabban élünk. Miért fontosak ezek a dolgok? Az, external, az externalitást, hogyha összekombináljuk az egyre gyorsabb életritmussal, az azt jelenti, hogyha a rendszer egy részében, a globális rendszerben egy kis hiba merül föl, akkor ez a másik része is kihat, és sokkal nagyobb hatás hatással, ez fel, megnövekszik a hatása korábban, a kockázatok hely, helyszíni kockázatok voltak, most már rendszerkockázatokról beszélünk, és vannak globális intézmények, nemzeti intézmények, és ezek nincsenek, fel, meg, nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel arra, hogy ezeket a gyors változásokat kezeljék. Tehát egy megfelelő rendszerre van szükség, remélhetőleg visszatérünk még erre. Beszéljünk a, a piacokról. Amit a piacokról tudunk, az az, hogy az externalitásokat nem tudják kezelni, képtelenek erre. A kormányoknak kell ezt a feladatot elvégezniük. A második az az, hogy a piacok nem igazán tudják a rendszerben rejlő kockázatokat megfelelően anticipálni. A piacokról ezt tudjuk. A 21. században a piacoknak sokkal nehezebb dolguk lesz. Az értékteremtő szerepük nehezebb lesz. A harmadik a just-in-time pénzügyi szolgáltatások. Ez a, ez a just-in-time áruellátásból adódik. Tehát sokkal kisebbek a ciklusok. Hogyha megnézzük a Dow Jones-on jegyzett cégek profitját, ezek csak egy-két centtel különböznek például attól, mint amit az előrejelzések adnak. Tehát manipulálják gyakorlatilag a részvényárakat tehát lehet, hogy hosszú távon értéket teremtenek, de rövid távon ö, ö, lenyomják a részvény árakat, de fordítva is előfordulhat ez. A piacok a fenntarthatóságot sem igazán tudják megfelelően kezelni. Van-e a világon bárki, aki kompetens arra, hogy a 21. századi kormányzási kihívásokat megoldja? Hát még nincs igazán, úgyhogy ezért kell előrelépnünk. Beszéljünk a finanszírozásról, a pénzügyekről. Nézzük az 50-es éveket, akkor én még meg sem születtem. A részvény árak részvény árakat kikalkulálták, a piacok szegmentáltak voltak, a beruházási bankok nem lehettek, kereskedelmi bankok és nem voltak kockázati alapok. Teljesen mások voltak a beruházási ösztönzők, és nagyon-nagyon fragmentált volt a szabályozás is. A világ különböző részén különböző szabályok éltek. Most ma mi a helyzet? Minden egyes piaci szereplő azonnal hozzáférhet a piaci árakhoz, a világ minden részén a a tőke ellenőrzésnek vége, deregulációra kerül sor, nincs több kereskedelmi vagy beruházási bank, nincs megkülönböztetés. Mi a vége ennek? Nézzük meg a portfóliókat. Nézz, ugye, mint ahogy a nagymamám is mondta volna, nem szabad az összes tojást egy kosárba tenni. Ha lehetjük a kosarat, akkor eltörik az összes tojás. Mi a lényege a portfólió differenciálásnak? Az a lényege, hogy, hogy különböző portfóliókba kell be, be beruházni. Korábban nem a igazán, korábban ezt meg lehetett tenni, mert nem igazán fügtek össze, vagy nem fügtek egymástól ezek az alapok. Ma is megpróbálunk különböző szinten diversifikálni. Azonban ki vagyunk téve a világ összes piacának, és ez azt jelenti, hogy a diversifikáció logikusan a, a szélsőséget érte el, ez már gyakorlatilag elvárás. Az egész világon az összes pénzügyi szereplő gyakorlatilag hasonló eszköztárban bankokba fektet be, és ez nagyon érzékeny és törékenyé teszi a pénzügyi rendszert. Egyetlen egy intézmény sem annyira sebezhető ma, mint lett volna 50 évvel ezelőtt, viszont a rendszer egésze sebezhetőbb, mint volt 50 évvel ezelőtt. Nagyon világosak a tanulságok. Az első legfontosabb dolog az, hogy nagyon fontos problémák merülnek fel az ösztönzőkkel kapcsolatban. Ha megnézzük a bank profitokat, jövedelmeket, 5 10 százalékos hozamot hoztak a befektetések. Az elmúlt időszakban azonban 25% is lehetett a hozam a kockázati alapokon. Mégpedig azért, mert a banki alkalmazottakat az, alapján fizették meg, hogy mennyire tudtak nagy hozamot termelni, és minél kockázatosabb mm, üzletebe befektettek be, annál nagyobb volt a hozam természetes, természetesen. Tehát tulajdonképpen a pénzügyi piaci szereplőknek az, értéki, az érdem, érdekébe volt az, hogy a tőkeáttételt eh, erősítse. Ezek eh, az ösztönző struktúrák nagyon fontosak, ezek meghatározzák azt, hogy hogyan eh, működik a piac. A piac és a piaci szereplők felelősség kell, hogy tegyük őket a gazdasági folyamatokért. Nem elég, hogy a piac maga legyen felelős nagyon sok szabályozás, amire sor került, arra alapult, hogy piaci árokat használtunk, és ebből e, próbáltunk e, kockázatos ügyleteket levezetni, azonban a piacot nem lehet elszámoltatni önmagában. E, két út áll előttünk, vagy visszatérünk egy fragmentált, megosztott rendszerre, amely diversifikált és, el, és, és különböző piacokból áll, vagy pedig visszatér, vagy pedig globális rendszert fenntartjuk, amely azonban néz a kihívásokkal. Megfelelő testületekre van szükség, amelyek gyorsan mozognak, fel, felelősök és elszámoltathatóak. Köszönöm. Uh, <laughs> nagyon szépen köszönjük, bár alig halljuk az elnököt, mert nem a mikrofonjába beszél, sőt ki is kapcsolta. Megvárom csak a prezentációmnak a diáit, és akkor kezdem is. Na, de azért akkor kezdeném azzal, hogy köszönöm a meghívást. Nagyon konkrét javaslatról szeretnék beszámolni. A, tra- a pénzügyi tranzakciókra kivetett adó felvetésére itt a válság kontextusában. Hosszú távon gazdasági trendeket követve beszélünk most erről. Tudunk ugye arról, hogy két periódus különhetünk meg a háborút követően, a 70-es évekig tartó prosperitási időszak, amikor csökkent az államadóság, nőtt a foglalkoztatottság, és a szociális állam tulajdonképpen kiépült. Illetve az elmúlt 30 év, amikor nőtt a munkanélküliség, az adósság és a szociális egyenlőtlenség. A legnagyobb különbség a keretfeltételek között az volt, hogy a hozam ért folytatott harc, és ez a kulcsfontosságú terület, a reál gazdasági aktivitásokra alapult. A bevezető előadásban, ugye már erről beszéltünk, stabilak voltak a nyersanyagárak, alacsonyak voltak a kamatok, kooperatív volt a gazdaságpolitika, a második fázisban azonban pénzügyi, spekulatív érdekekre alapult a, a hozam filozófiája, azaz, hogy dolgozzon ön helyett a pénze. Miután tehát korábban a reálgazdaságra koncentrálódott a hozam, a, ezzel szemben áll a pénzügyi kapitalizmus a második fázisban. Ha megnézzük a növekedést, illetve aztán a dekonjunktúrát, tulajdonképpen eljutunk a hosszú távú fejlődési ciklus koncepciójához. Ugye a legutolsó fázisa ennek a 30-as évek krízisére tehető, mit tanultunk ebből. Nos, hát azt gondolom, hogy a reálkapitalista rendszert ugye felépítettük, politikailag pedig ezt támogatták a reálkapitalisták, a, a tőke tulajdonképpen a pénzügyi tőke egy kicsit nyugalomba helyeződött. Aztán amikor ez a trend ez alábbhagyott, akkor a reál tőke és a pénzügyi tőke összekapcsolódott a munka érdekeivel szemben. Ebből a szempontból tulajdonképpen most újra egyfajta lejtmenetnek az alján vagyunk, és az említett keretek között kell kiutat találnunk. A kérdés az, hogy hogyan lehet a pénzügy és a reálkapitalizmus közötti különbségeket megállapítani. Hát egyrészt ugye meg lehet nézni a nyersanyagárakat, meg lehet nézni a vált, átváltási árfolyamokat, illetve a, a tőzsdei indexeket, attól függően, hogy a kamatláb hol tart, és a növekedés merre veszi az irányát, illetve hát nyilván a reál gazdaság és a pénzügyi gazdasági tranzakció között is megfelelő kapcsolatot lehet teremteni. Ezen a szlájdon látható, hogy a túlzott növekedést, szinte robbanó növekedést mutató részvényeknek az aránya 90 és 2000 között szinte meghatszorozódott, illetve meg háromszorozódott, aztán visszaesett, aztán még jobban, mint háromszorosára nőtt, ezt láthatták az előző képen vagy a dollár és az euró árfolyamának változása, ami itt látható, masszívan alá van vetve változásoknak, egyharmad csökkentés, értékcsökkenést után megduplázódik. Mit is jelent ez? Hát nem hiszem, hogy erről nagyon sokat kell mondanom, de hogyha nagyon jól megnézik a képet, van egy fekete és egy piros vonal, ugye a mögöttes trendek a feketével jelöltek, Hát ez egyrészt visszavezethető a, az értékváltozásra, e, gondolhatunk akár az ingatlanokra, e, és ezt használják ki a spekulánsok. Ugye, hogyha 5 perces intervallumot e, vizsgálunk, különböző kereskedelmi üzenetek kontextusában, és hát bizonyára különböző trendkövető hedge fundokról önök is hallottak már, akik ezt kihasználják, ezt a fajta változást, azok hosszú távon erősítik is ezeknek a megmaradását. Úgyhogy rövid távon a kereskedők úgy viselkednek, hogy a hosszú távú trendeket, a nyersanyagok árának alakulását tekintve, vagy a, az értéktősdei árindex alakulását illetően percekre alapozottan határozzuk meg, de évekre előre. Tehát egyfajta rendszerességet lehet felfedezni, és ezt használják ki a spekulások, amennyiben ennek ellene lehetne hatni, akkor az instabilitást is meg lehetne oldani. Utolsó példa, a boom majd pedig 2008 közepén az olajárának bezuhanása, itt is utalik az instabilitásra, a legszabadabb piacokon, mert ez a probléma, a legszabadabb ö, piacok közvetítenek helytelen üzeneteket. És itt van a gond, itt kell egyfajta paradigmaváltás, a gazdaságban. Ez valószínűleg nagyon sokáig fog tartani, hát utalnék arra, hogy a legutóbbi 30-as évekbeli gazdasági világválság alkalmával is nehezen tanultak a szakértők. Ahogyan elmondtam, hogy a hosszú távú változások, ugye főleg, hogyha 70-es évekre visszatekintünk, és a piros vonalat figyelik, hogyha a dollárnál az árfolyam mechanizmus ennyire nagy ingadozásnak van kitéve, akkor nyilván ez a reálgazdaságra is kihat. Az olajexportáló országok a dollár kurzusának leértékelésére gyakorlatilag az olajár sokkokkal reagáltak. Arra nem figyelt senki, hogy az olaj árának változása reakció volt arra, hogy az olajért megfelelő valutában fizetendő valutát is befolyásolni fogja ez. Két fóliám van még, az 50-es évekre visszatekintendő. Az egyik mutatja a dollár árfolyamának a helyzete, ez a 70-es évek elejéig látható itt piros vonallal. Nem volt recesszió tulajdonképpen, a fekete pontos vonal mutatja a gazdaság világgazdaságának változását. A másik slide pedig azt mutatja, hogy az 50-es évekig megvolt a teljes foglalkoztatottság, és egy feltételre utalnék, itt a legutolsó diagramot nézzék. A kamatláb alatta maradt a növekedésnek. Úgyhogy ez is jól példázza az, hogy a reál kapitalista keret feltételek alatt mit is értek. Mikor lesz a helyzet tarthatatlan? Hogyha egy non-financial, tehát nem pénzügyi vállalkozás Németországba települ, és több pénzügyi tőkét teremt, mint reál tőkét. Tehát a dolgozzon ön helyett a pénze mottóval él valaki. Tehát a, valaki saját maga is pénzügyi kapitalistaként működik, akkor a reálgazdaság egy idő után nem fog működni. Egy percen van még, de ez elég lesz a pénzügyi tranzakciókra kivetett adóra. Ezt a pici képet, ha megnézik, utaltam már arra, hogy a a pénzügyi kapitalizmusnak az egyik eleme az, hogy nincs meg az egyensúly sem a javak piacán, sem a pénzügyi piacokon. Itt azt látják, hogy a globális eh, GDP 80-szorosan eh, csapódik le a gazdaságra. Ugye itt az osztalékok alapján indulunk ki a pénzügyi tranzakciókra kivetendő adók kiszámításánál, pontosan azért, hogy a spekulációkat visszaszorítsuk. Amennyiben a hosszú távú árak, gondolok itt a nyersanyagárakra, a kamatlábakra, valamint az átváltási mechanizmusokra túlságosan a magasba szöknének, akkor tulajdonképpen a rövid távú spekuláció már nem érné meg, hiszen túlságosan drágává válnának. És emiatt a magasba szökésnek is lenne egyfajta plafonja, egy határa. Az adómértéket általánosítani kellene, minden egyes pénzügyi tranzakcióra kivetendő lenne ez az adó, 5 ezrelékes adóra gondolnánk, és a javaslat konstrukciója biztosítaná azt, hogy specifikus módon csak azokat a tranzakciókat terheljük, amelyek rövidtávúak, és amelyeknek a hozama, a hozam kilátása magas. Ha például mondjuk valakinek 10 ezer eurós értékű kötvénye, részvénye van, bocsánat, akkor 2 euró 50 centet fizetnének, tehát ez elhanyagolható. Könnyen bevezetésre kerülhetne ez a rendszer, hiszen minden kompjúterben elektronikusan rögzítve hajtanának be, és Európa vonatkozásában azt gondolom, hogy elég magas hozamot mutathatna ez, itt, ahogyan látják, a GDP arányában 1,63 százalékról beszélünk, ami 280, 289 milliárd eurót tenne ki. Köszönöm szépen, most pedig a kérdések órája következik, és tudom, hogy kedves egyik kollégánknak időgondjai vannak, először ő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Swinburne asszonyról van szó. A tematikus dokumentum, amelyel foglalkozunk, és ezzel a témával foglalkozik ez a meghallgatás is, a globális monetáris politika egyenlőtlenségek kérdésköréről van szó. A kérdésem az, eh, Bertrand Sam úrhoz szeretnék fordulni eh, e tekintetben. A globális egyenlőtlenségek nyilván fontos szerepet játszottak a mostani pénzügyi válság kapcsán, kiváltképpen a kamatlábak alacsonyan tartásával, illetve a teljes megtérülésre vonatkozó erőfeszítése kapcsán. Ez az alacsony kamatlábas környezet, ha úgy tetszik, egy darabig fennmaradt, de a válság bemutatta, hogy a menedzsment nem, politika nem tudja ezt a helyzetet jól kezelni. A monetáris politika valamennyire korlátozott szerepet játszik a monetáris politikában nagy fiskális, tehát adózáshoz vagy költségvetéshez kapcsolódó ösztönzőket nem tudtunk felhasználni. Nem tudom, hogy nem lehetne esetleg a Maastrichti kritériumoknál a GDP 60%-a helyett 50%-ot meghatározni, ha szükség van e, erre, és ön a, önök a valutalapon belül egy érdekes jelentést készítettek, amely megkérdőjelezte a hosszú távú 2%-os inflációs a célkitűzést. Nem tudom, hogy esetleg tudná erről valamit szólni. Nem tudom, hogy a 2%-os inflációs ráta cél, nem tudom, hogy jobban elősegíti -e, hogy fel tudjuk fogni ennek a soknak a hatásait. Ami az első kérdést illeti Maastrichtot, ez egy EU jellegű kérdés, nem valuta alapkérdés, de sajnálatos módon a, a dián nem láthatták, de a kinyomtatóanyagban meg, megvan, tehát a a 2014-es előrejelzés 110%-ot, most 50 vagy 60% a GDP-hez képest, most a 110%-os. Önök e felett lesznek mindenképpen, úgyhogy mindegy 50 vagy 60. Ami a globális egyenlőtlenségeket illeti, szerintem nem eléggé hangsúlyoztuk ki az új G20-as kölcsönös értékelési folyamatra, nem nagyon került sor. Nem tudtam én sem erről szólni a beszédemben, szerintem nagyon magasak az elvárások, hogy valamit tudunk-e tenni. Mint említettem az előadásomban, megpróbáltuk a 2006-7-es multilaterális konzultáció kapcsán, sajnos nem járt eredménnyel azért, mert nem voltak elegen, akik részét képezték. Tehát 20 kölcsönös értékelési program, és seg, tehát igyekszünk technikai segítségnyújtással elősegíteni ezt a folyamatot. Remélem, hogy jobb eredményekkel fogunk majd járni, mint korábban. Mi is volt a harmadik kérdés, asszonyom? Az inflációs, ez a Ez nem valuta alapvéleménye, ez a mondjuk ez egy személyzeti álláspontról szóló feljegyzés. Fontos ezt megjegyezni. Azt gondolom, hogy ami felmerült a sajtóban, röviden összegezzel mondanám, a 4%-os infláció mint a Hát azt mondja, hogy ez az illető szakember dokumentumának leegyszerűsítésem, Blanchard. Nem tudom, hogy... Tehát ez nagyon körültekintő, és nagyon jól jellemzi, ha kiveszem ezt az elemet, egy kicsit, egy kicsit karikatúrába illő ez a megjegyzés. Igen, a két szakértő közül kíván-e valaki reagálni, Hadd mondjak-e valamit, Helmut Schmidt, korábbi német kancer azt mondja, a 6%-os infláció jobb, mint 6%-os munkanélküliség. A végén mind a kettő megvolt. Most pedig Danuta Hübna, tessék. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Én mindenki beszélt a válságról múlt időben, ami bátorító lakhat, mert ugye múlt időnek, múlt időt mondok. Tehát eh, látjuk azt, hogy a helyzet, a lassabb növekedés, a csökkentett nyitottság a világban sokkal szabályozottabb lesz majd a pénzügyi rendszer az új világban, de nem világos ez az úgynevezett szuverén vagy állami adósság, és van egy kockázat, amely hát szerintem belesétálunk egy csapdába az a szoverén, adós, adósság csapdájába léphetünk. Állami, igen. Tehát nem tudom, hogy a fiskális egyenlőtlenségek feloldása mm, ez egy nagy kihívás Európában. Ez a kihívás egyáltalán meghatározható? Ön szerint mi lenne a terv fő eleme, amely segítségével helyre tudnánk állítani ezt a fiskális egyensúlyt. Annélkül, hogy anélkül, hogy az inflációhoz kellene fordítani. Hát nevezzük nevén a dolgot. Kér, valaki szeretne válaszolni? Bárki? Elkezdené, uram? Egy fontos dolog, amire nem szabad elfeledkezni, az az, hogy a bolygó nem a masnak van eladósodva. Ez egy elosztási, szétosztási ügy. Amikor az állami adósságról beszélünk, hát valaki valakinek tartozik. Egyszerűen úgy lehet ezt megoldani, hogyha azt mondjuk, hogy ha valaki a marsról jött volna, és azt mondja, ezt osszuk át, ezt, hogy osszuk fel ezt a pénzt másként, a bankokkal ugye, hát ezt nem tették meg, nem mosztották úgy, tehát ugye a hitelezők helyett a kormányok vállalták át a veszteséget. Én azt javasolnám, hogy három lehet, azt mondom, hogy három lehetőség van. Az első, az adóbevételeket kell megnövelni. A legegyszerűbb ezen belül, amit mindenki meg, tehát, tehát hát az adó kerülőket kell úgy elkapni, ha úgy tetszik. A G20-szak kapcsán voltak két adó megállapodások az adó csalókkal vagy adó elkerülőkkel kapcsolatban. 18.400 valamely, nem tudom, hogy 3600 van. A két a megállapodás az adó csalása kapcsolatban. Szükségünk van egy több oldalú adóegyezményre, egy nemzetközi adószervezetre, ennek hiányában legalább valami fajta több oldalúság kellene jellemezni az, az tehát OECD megállapodásokat az Európai Uniónak, az ide vonatkozó szabályt kellene valahol több oldalúvá tenni. Ugye ez a rendszer kockázatra vonatkozó kérdéskör, ez az első dolog. A második dolog, amivel foglalkoznunk kell, az olyasmi, amit az alap próbált javasolni, amikor a fejlődő országokkal dolgoztam, éveken keresztül azt akartuk elérni, hogy legyen megfelelő államadóság átcsoportosító mechanizmus, amikor az országok nem tudják kifizetni az adósságokat. A gond az volt, hogy senkit nem érdekelt Európában, mert azt mondták, hogy az ott, azoknak a probléma a Szaharán vagy Latin Amerikában. De most ugye itt van. Brazíliának, Indiának nincsenek adósság, nincs adósság, Európának van. Most persze érdekel minket. Vagy a mostani válsággal kapcsolatban, vagy a jövőben, bekövetkező válságok kapcsán egy jól előrelátható módon kell elővetíteni a túlzott államadóságot. Az USA-ban nagyon érdekes dolgok vannak ezzel kapcsolatban, egy érdekes fejezet, tehát úgynevezett önkormányzati eladósodási vagy csőd bejelentési rendszer. Az oktatás területen például, most hát, hogyha van plusz pénz, azt adják oda a hitelezőknek. Ezt módosított formában lehet esetleg alkalmazni más kontinensekre. Ha megnézzük az új adóbevételeket, Stefan beszélt a pénzügyi tranzakció adóról, bankadókról, ökóadókra szükség van, és ha megnézzük a, ezeknek az adóknak a hatását főleg ha ezek közül néhányat a zöld projektekre fordítanak, vagy azoknak a finanszírozására, vagy munkahelyteremtő projektekre fordítunk, ezek nagyon pozitívak, ezek nem növekedés csökkentő, hanem külső tényezőkre kivetett adók. Én azt mondanám, hogy az államadósággal lehet foglalkozni. Össze kell szedni magunkat. Just a short answer. Schumacher úr következik. Nos, a deficit és a többlet együtt jár, tehát semmi értelme a deficitről beszélni, anélkül, hogy figyelembe vennénk, hogy valahol máshol emiatt többlet van. Keynes úr is foglalkozott ezzel a kérdéssel amikor Bretton Woods-ra készült a második világháború alatt, és ő ismerte azt az általános megoldást, amely a következő. Hogyha van egy deficites ország, legyen ez külső kapcsolatokban, vagy belső kapcsolatokban felmerülő költségvetési deficit, a recept mindig az, hogy a deficites ország vagy a deficites egységnek csökkentenie kell a kiadásokat. Kénc azt mondta, hogy rendszer szempontból ez azt jelenti, hogy kiigazítási folyamatot kell indítani, ez azonban a gazdasági folyamatokban előhív valamit. Tehát a deficites egység csökkenti a kiadásait, a többlettel rendelkező egység viszont nem tesz semmit. Nem kellene inkább a többlettel rendelkező országot arra ösztönözni, hogy többet kölcsön? Nézzük meg Németországot például. Mondhatnánk azt, hogy ezek az országok, mint Görögország, hamarosan akár Portugália, Spanyolország, Olaszország, csökkenteni fogják a kiadásaikat. Ki fog ebből miatt a legtöbbet szenvedni? Hát Németország. Hát persze, az az ország, amelyiknek többlete van. Hiszen eddig eh, ez eh, exportált, és hogyha most ezek az ország, országok folyamatosan, szimultán módon csökkentik a kiadásaikat, akkor ettől Németország fog szenvedni. Míg a másik lehetőség, legalábbis elméletben, az lehetne, hogy a többlettel rendelkező országok növelik a kiadásaikat. Ugyanez érvényes a költségvetési konszolidációra. Hogyha most Európában minden európai kormány jövő évben elkezdené csökkenteni a kiadásait, akkor megkezdődik a válság második fele, fázisa azt mondták, hogy nagyon optimistán fogalmaztuk. Én azt mondom, hogy a válság elején vagyunk, nem a végén. És ez azt jelenti, hogy a következő fázisban a, a közös megtakarítások, amelyekkel, rendelkezik a korma, amelyekkel rendelkeznek az, az ormányok, és a, és a munkanélküliség együtt további válság hullámot indíthat. ilyen egyszerű a dolog, pervans. Köszönöm szépen, elnök úr. A Schumacher úrhoz intézem a kérdést, a következő kérdést. Köszönöm szépen az elemzését a kapitalizmus ciklusairól, hogy beazonosította ezt a ö, törést a 60-as évek végén, 70-es évek végén Ugye eltűnt a 29-es generáció, tehát aki megtapasztalt 29-es válságot, ez egy nagyon fontos elem, amit be kell építeni az érvelésünkbe. Ami a pénzügyi tranzakciók megadóztatását illeti, nem tudom, hogy be kell vezetni Európai Unió szinten, nem tudom, hogy nem tudjuk eladni ezt a nagyszerű ötletet a világ más tagjainak, illetve a valuta alapnak. Szemúrhoz intéznek egy másik kérdést mit csináljunk a az adóparadicsomokkal. Bármit tehetünk, de hát ezek léteznek. Nem tudom, hogy a G20-ak ebben elég erősek, nem tudom, hogy hogyha nem lehet egy kicsit tovább lépni, hát nem tudom, hogy nagyon messzire jutunk. De miért szervezünk annyi szemináriumot a globális egyenlőtlenségekről, és miért nem volt semmi eredményük? hogy a válság kirobanása mögött, mellett azt hallottam, az Egyesült Királyság miniszterelnöke Gordon Brown az Early Warning System, a korai előrejelzés rendszerét kérte, tehát volt ilyen, azonosították a globális egyenlőtlenségeket. Ez a korai előrejelzés rendszer, ez mit fog hozni? És az utolsó kérdés, mm, ez a kérdés kapcsolódik az előzőhöz. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy be tudjunk avatkozni, amikor ez a buborék perspektíva beazonosításra kerül? Kinek kell fellépni, beavatkozni a törvényhozónak? Ki az, aki jelez, ki az, aki megkongatja a visszarangot, vagy pedig a központi bankok? Ilyet, um... Nos, természetesen Jobb lenne, hogyha ezt a pénzügyi adót globális szinten bevezetnénk. Azonban eh, figyelembe kell vennünk azt is, hogy a pénzügyi eh, piacokon való kereskedés a kelet-ázsiai, európai és Egyesült Államok beli időzónában folyik. Az európai időzónában nincsen eh, kompetitív piac. Konkrét példát mondok, A legtöbb pénzügyi tranzakciót a derivatíva eh, kereskedelemben folytatják le. A derivatívák kereskedelme eh, két területen folyik, két városban, eh, Frankfurtban és Londonban a tőzsdén. Tehát ezeknek az összes ilyen kereskedelmi ügyletnek a 97%-a itt történik, hiszen ezeknek hálózati externalitásaik vannak ezeknek a tőzsdéknek. És hogyha bevezetnénk egy nagyon kis tranzakciós adót, akkor nagyon kicsi ennek az esélye, hogy, ezek, hogy ez, a, ez az egész tranzakciós ügylet elmenekül máshova, az USA-ba. Nézzük meg az USA példáját. Las Vegasban és Atlantic Cityben lehet szerencsejátékot üzni. Ott is vannak externalitások az egész, az összes amerikai ide megy, hogyha szerencsejátékot akar ő űzni, és ezeket meg is lehet adóztatni, és nincsen konkrét veszélye annak, hogy ezek a piacok könnyen elmenekülhetnek, átköltözhetnek. Én Szerettem volna a globális egyenlőtlenségre visszatérni, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez a mai vitában is kiderült. Az első hozzászóló azt mondta, hogy az a probléma, hogy az egyik szereplőre nehezedő nyomás nagyobb, mint, mint másokra. Nem megoldás az, hogy az Egyesült Államok például úgy, úgy oldja meg a deficitjét, hogy, hogy további pénzt nyom. Vannak többlet ország, többletes országok, amelyekkel kapcsolatban nagyon sok tapasztalatunk van. Lehet, hogy én jó tanácsot adunk mindenkinek, azt gondoljuk, hogy mi jó tanácsot adunk, de lehet, hogy aki hallgat bennünket, annak nem az a legjobb megoldás. Párbeszédet kell folytatni, és valamilyen megoldásra jutni. A kulcsfontosságú pont az az, hogy a kiigazítási folyamatot is ki, ki kell egyenlíteni. Ezért említettem a G20-as kölcsönös értékelési folyamatát. A krízis alatt egy nagy együttműködési szellem uralkodott, mindenki rájött, hogy ebből közösen tudunk kimászni, csak a G20-ak települési döntése a, a, a forrásaink megháromszorozásáról például egy példa erre. Tehát ezt kellene, ezt a lendületet kellene továbbvinni. Most, hogy mindenki látta, hogy, a, hogy az együttműködés milyen jó hatással lehet a világ ezt kellene továbbvinni, főleg ami a G20-as kölcsönös értékelési folyamatot illeti. Not up to speed on tax so I don't want to comment on that. Nem, nem igazán szeretnék az adóparadicsomokkal kapcsolatban kommentát hozzáfűzni. Nos, akkor én megteszem, mondja Kápor úr. Az első dolog, amit tudnunk kell, az az, hogy az északi országok 2006-ban kezdtek el együttműködni, és közösen elkezdtek kétoldalú adó szerződéseket kötni. Nincsen ok arra, nincsen uh, indoklás arra, hogy az Európai Bi- uh, Bizottság miért nem teheti ezt meg a tagállamok nevében, még akkor is, hogyha, még akkor is, hogyha kétoldalú szerződésekről van szó. Az egy, Európai Unió nagyobb gazdaság, mint az USA. Az USA bevezette a minősített közvetítő programot, és ez arra kötelezte a pénzügyi intézményeket, hogy az Egyesült Államok külföldi befektetéseiről adatot szolgáltassanak. Az Európai Uniónak nincsen ilyen programja, pedig nagyobb gazdaság vagyunk, közösen olyan nagy a súlyunk, és ezt nem használjuk ki. Van, egy, van számos egyoldalú lépés, amelyet nemzeti szinten megtettek az, az Egyesült Királyság és az USA bevezettek beszámolókat tartalmazó programokat, aztán Ausztrália is bevezetett bizonyos programokat, lépéseket, intézkedéseket az adó elkerüléssel kapcsolatban, az adó paradicsomokkal kapcsolatban, de nekünk európai szinten nincsen semmi ilyen közös lépésünk. Annyi mindent tehetnénk annak érdekében, hogy globális megegyezés nélkül mi előrelépjünk, hogy, hogy, hogy szembenézzünk az adó megkerüléssel és az adó fizetés megkerülésével. Köszönöm szépen, elnök úr. Mondja Görenc úr, szeretném volna visszatérni a pénzügyi tranzakciók megadóztatására. Schulmeister úr azt mondta, hogy ez kb. 300 milliárd eurót érintene, bevételt, bevételt realizálna. Mi a helyzet, hogyha minden megy úgy, ahogy eddig történt, másodszor pedig én úgy gondolom, hogy <laughs> ez a gondolat, ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Nézzük meg az Európai Unió fejlesztési segítségnyújtását több mint ennek a kétszeresét tudnánk finanszírozni ezzel a be, bevétellel. Tudna-e prognosztizálni valamit ezen bevételekről, hogyha csak az Európai Unióban kerülne bevezetésre ez az adó. Ön ugyanis beszélt egyéb külső piacokról is. Talán mi lenne, hogyha csak az Európai Unióban realizálnánk ezt? Az intézetünk tanulmányában az a módszer, hogy az adóbevételeket hogyan is becsüljük meg, egyértelműek az adatok. Mi azt prognosztizáltuk, hogy visszaesés lesz 30 és 90 százalék közötti csökkenéssel számolunk, tehát a gyors tranzakciók esetében, ahol egy-két millió dollár nagyságrendben olajat, olajipari részvényt vásárol, majd pedig négy perc múlva ezt eladja. Hát erre elég alacsony szintű adót rónánk ki. És ez tulajdonképpen a jövőben megszűnne, tehát a spekulációt kiszorítanánk a piacról ezzel. De hogyha belegondol abba, hogy Európában a teljes termelés körülbelül százszorosan kerül le kialak százszorosa az európai piacon, akkor mondjuk egy 70-80 százalékos kiszorulási ráta mellett is azért még eléggé magas a, az adóbevétel. Hozzá kell azonban főznöm, hogy ezek szimulációs helyzetekre számított adók. Senki nem tud itt most reális számokat felmutatni, hiszen ha valaki mondjuk egy öt bázispontú adat, mint ahogyan az előbb mondtam, egy valós részvény tranzakció esetében tízezer euró magasságban nem túlságosan magas összeget jelent. De ez a tranzakciós adó tulajdonképpen maga a tranzakciónak a költségét növelés, ez fogja visszafogni az ilyenfajta rövidtávú tranzakcióknak a ez elharapózását. Ha a deriváltákkal számolok, akkor itt erőteljes hatást fog mutatni, vagy mutathatna ez a fajta adó. Azt nem vizsgáltuk meg konkrétan, hogyha az Európai Unió önmagában, tehát egyedül vezetne be egy ilyen adót, akkor ez százalékban más pénzügyi centrumokban milyen fokú adó elvándorlást vagy adó elkerülést hozna magával. De miután az időzónák valóban ugye különböznek egymástól, és egyszerűen az időzónák közötti különbség miatt nem vándorolhat el effektíve Európából mondjuk Európába az adó. Éppen ezért nem hinném, hogy ez a hatás olyan volumenű lenne, hogy a projekt nem hozhatna a sikert. Pascal. Köszönöm szépen. Részben válaszolt az egyik kérdésemre, amit a volt kapcsolatos, hogy nem az outsourcing, a telephelyek áthelyezése kapcsán merült fel London, Marokkó, London, New York tengelyen, hiszen hálózatok vannak, és vannak externalitások, tehát azt gondolom, hogy a gazdasági szereplők elég jó fel vannak fegyverezve ahhoz, hogy ezeket a transfereket megtegyék. Tehát ugye azt mondja, hogy Londonból nem fognak New Yorkba migrálni, ha jól értettem. Tehát vannak persze más érvek is ezzel kapcsolatban. Szeretném azt megtudni konkrétan, hogy milyen mechanizmus által lehetne fellépni, ha lenne ilyen migráció, tranzakciós, tranzakciós migráció, milyen mechanizmussal, ha mégiscsak szeretnénk bevezetni ezt az egyedi európai adót, hogyan lehetne megadóztatni azokat a tranzakciókat, amelyeket máshol hajtanak végre, de minket érintenek. Például, ha van egy derivátum, egy nagy multi cégnél egy kőolajipari cégnél Európában, vagy európai piacon. Ugye ez az európai cég úgy dönt, hogy Európán kívül kívánja a derivátumait értékesíteni. Ha ez történik, milyen technikai eszközökkel lehet folytatni azt, tehát hogy figyelembe vesszük, hogy ez európai gazdasági szereplő és akkor, e, akkor is, hogyha a telephelyét elhelyezi ez a cég, hogy lehet rá alkalmazni az európai e, adózási szabályt. Szeretném a valuta alap véleményét is e, megtudni, hogy vannak-e ellenérvei az a kapcsolatban, hogy egy ilyen eh, szubzónában, amit a világhoz képest tehát egy kisebb zónában alkalmazunk egy ilyet, mondjuk a Marokkót említette, New Yorkot, Genfet nem említette. Ott is van egy piac. Tehát ugye említette a három időzónát, nem tudom, hogy milyen ellenérvekkel tud szolgálni. Nun, um, ich... Nos, hát azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint az adó elkerülési kérdéseknél, az Európai Uniónak a politikai súlya elegendő ahhoz, hogy mondjuk Svájc és Liechtenstein, hát hogy is fogalmazzak, puha nyomással rábírja a cselekvésre. De hát ehhez kell egy politikai akarat. Hogyha megvan az a döntés, és az Európai Unió eltökélt, hogy egy ilyen tranzakciós adót bevezet, akkor nem hinném, hogy ezeknek az ügyleteknek a nagy részét hirtelen áthelyezik Svájcba. Második pont. Amennyiben ezek az ügyletek részben elvándorolnak, tehát a rövidtávú spekulációk már nem Európában zajlanak, akkor mi lesz, ennek a, mi lesz a hátránya? nem értem, hogy mi a probléma. Hát miért lenne akkor ez hátrány? Hát akkor a világon majd máshol spekulálnak, mondhatjuk, hogy ez nekünk nem fáj, de magunkba szállunk, és az európai erősségünket fitoktatjuk. A gazdasági kultúra több évtizeden, évszázadon keresztül a reálgazdaságra, az ipari termékek termelésére koncentrált. Tehát ez nem az utóbbi húsz évben alakult ki, hogy a Deutsche Bank például a spekulációs tőke intézményévé váljon. Hát ez eléggé olyan trend, hogy már szinte egyfajta köszönő viszonyba önmagával nem álló helyzet teremtődött. A Wall Streetnél tudjuk, hogy a gazdasági kultúrának, Amerikának a Wall Street 150 éve legalább része, de az ügyletei a Wall Streetnak ne, hosszú távon nem részesei a német gazdasági kultúrának. És az utolsó pont, nagyon banális az ok a mögött, hogy bizonyos pénzügyi tranzakciók miért nem tudnak elvándorolni. Nos, hát azért, mert olyan termékekre vonatkoznak, amelyek szabványokhoz kötöttek. Az egyik legfontosabb derivátum, amelyel Frankfurtban ügyletelnek, ez a német tőzsdei indexre a kivetített határidós ügyletek köre. Nem a ugye itt a, a, a 30 legfontosabb német részvénytársaságnak az árfolyamait egyesíti a német értéktősde indexe, és ezzel Frankfurtban kereskednek, de nem New Yorkban, hiszen az időzóna eltolódás miatt egyszerűen erre nincs lehetőség. Hát elviekben ugye ez ugye teoretikusabb működhetne, de a gyakorlatban eléggé távol áll a valóságtól. Genf, hát erre már szerintem válaszoltam. A Svá... Svájc Európán belül az, hogy egyfajta ilyen tőke oázissá válik, tőke paradicsommá, és mindenki ide menekül majd a tranzakciós adó előtt, hát ezt nem tartom reálisnak, a másik pedig, hát hogyha önök saját maguk is tönkre akarják tenni a gazdaságukat, hát akkor egyfajta kaszinogazdaságot is folytathatnak. Én úgy gondolom, hogy a pénzügyi szektor és a reál gazdaság között egyensúlytalanság alakult ki az utóbbi időben. És hát itt nem fűznék ehhez további kommentárokat. Jó, Kapor úr, üdv már az időzónákra utalt, de hát tulajdonképpen azért eh, én úgy gondolom, hogy eh, a migrációt, aki nagyon akarja, nem fogja mm, szőnyeg alá söpörni, mert hát éppen fönt marad sokáig. No, nézzük meg akkor, hogy az egységes valuta az, Európa, az euró gyakorlatilag mi is. Az Európai Központi Banknál létező egységről van szó, és az Európai Központi Bank nélkül euróban semmiféle ügyletet nem lehet lebonyolítani, ugyanígy, mint más valuta esetében az illetékes bankok, központi bankok nélkül. A második koncepció az, hogy ahogyan ez már el is hangzott, a gazdaság a pénzügyi gazdaság úgy működik, mint egyfajta piramis, egy pici szigeten. Vannak kötvények, vannak részvények, vannak derivatívák, de valahol ezeket el kell helyezni. És hogyha belegondolunk, akkor ez az általában említett kis sziget, ez egy ilyen gazdaság. Lehet harmadrendű derivatívákról beszélni, de valahol a reálgazdaságban ezeknek meg lesz a lábnyoma. És a koncepció, hogy ezeket a tranzakciókat hogyan lehetne megapadá, megadóztatni, az az, hogy valahol foglaljuk keretbe ezt a lábnyomot. A DAX esetében német cégekről lenne szó, de lehetne brit cégekről is beszélni. Tehát, hogy a derivatívák kerülnek eladásra, a kötvények, részvények, akkor tulajdonképpen spotpiacokon zajlanak ezek az ügyletek. Tehát amiről szó van, az az, hogy amennyiben valaki jó politikát gondol alkotni, akkor rögzíteni kell ezt a fajta adómértéket, meg kell nézni, hogy hogy reagál erre a piac, esetleg diversifikálni lehet az adó el tudom képzelni, hogy 50-70 százalékát lefedhetné ez a fajta az adómérték, és, és mivel nagy lenne az egyetértés a, a polgárok részéről, 50-70 százalék bevonható. Fanzelmúr, ahogy Schulmeister úr már elmondta, és hát ő a szakértő, én úgy gondolom, hogy lenne egyetértés ebben az irányban, és a G20-ak is erről tárgyaltak. Már elmondtam az előadásomban, és nem akarom ismételtetni, ismételni, hogy az elképzelés szinte forradalminak tűnik, és a, a Nemzetközi Valuta Alap részéről ez egy nagy előrelépés lenne, de valóban úgy tűnik, hogy elindultunk egy olyan irányba, hogy változások legyenek, de hát nyilván nem lehet itt egyik napra a másikra dönteni, mert ez nagy fejfájást okozhatna. Most akkor áttérnénk a második részre, és kérném szépen a szakértőket, hogy ők is foglalják el itt a helyüket, az mostani előadóinknak pedig köszönöm. All right, we now come to the second... Jó, most rátérünk a második fordulóra, amely a, haza foglalkozik, hogy a klímaváltozás, hogy a klímaváltozás, a válság hatása a fejlődő országokra. Három szakértőnket üdvözlöm, bal oldalamon a Márba Tahária úr, nem tudom, hogy jól em, ejtette meg ki a nevét, ő a G24-ek igazgatója. Ez egy kormányközi szervezet, amely 24 afrikai, latin-amerikai és ázsiai országot gyűjt össze. Arun Naba Gosur és Nuria Molina, aki az Eurodát igazgatója, aki az Európai Hálózat az adósságról és fejlesztésről szervezett. 10 perc, mint említettem, uram. Köszönöm szépen, elnök úr. Már mindenki előtt megvan a jelentés. Örülök annak, hogy itt lehetek és hozzájárulhatok a vitához, méghozzá örülök annak, hogy egy felődő országok perspektívájából tehettem ezt. Ha megengedik, elmondom, hogy persze a válság rámutatott arra, hogy a szétválasztás nem csak hogy túlságosan korán következett be, hanem nem volt helyes. A, krízes, a, a válság nagyban hatott a fejlett országokra, a hitelválság sokkal súlyosabb volt, mint a fejlett országok esetében, és ne felejtsük el az áruk, ára, árucikkek termékét sem, vagy a termékek árait sem. A fejlődő országok sokkal rugalmasabban reagáltak, növekedésük gyorsabb volt, de természetesen lesznek fejlődési hiányok, a nagy Mm, közjavak kérdése mindenképpen eh, napirenden marad. Ami a fejlődő országot illeti, több mint a globális növekedés négy mozgató erejéből hármat mi biztosítunk. 80%-a a világ növekedésének a fejlődő országokból érkezett a válság előtt, a válság után eh, valamennyiben változott. Amit nem ismernek el és fel, ez nem csak India és Kénia története, hanem ez egy széles alapú történet. A fejlődő közepes jövedelmi országoknál 86 országból 67 országnak növekedési rátája 4% feletti volt a válság előtt, az alacsony jövedelműeknél 48 országból 35 országban volt 4 százalék feletti növekedési rátája a válság előtt. Azonban a szakadék a fejlődés területén nagyon nagy továbbra is. Az egyfőre jutó napi jövedelem 114 dollár a gazdag országokban, a legszegényebb országokban másfél dollár, és az igenis kétségesen fogadott feletörekvő országokban közelebb áll ez az egyfőre jutó jövedelem, mint a szegényebb országokban, kevesebb, mint 10 ország, 10 dollár, 3-tól 4 dollárnyi ez az összeg. 78%-a a szegény országoknak valóban ezekben a közepes védelmaszakban élnek. Ami a globális kormányzat életi hallottunk a G20-akról. Nem akarok túl sok időt tölteni a G20-akkal, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy amit nem nagyon ismernek fel vagy el, az, hogy a G20-aknak egy jól bevált struktúrája van. amely alátámasztja. És ez a struktúra mm, teszi lehetővé, hogy a G20-ak nem csak befogadóbbak, hanem hatékonyabban is tudnak dolgozni, és elszámoltathatóbbak, mint a G7-ek. Nincs titkánság, de mint ahogy látják, elég jól bevált kapcsolatok vannak a, ugye a pénzügyi stabilitási bizottsághoz kötődő kapcsolat, illetve a valótalaphoz kötődő kapcsolat. A G20-ak sikerei ellenére, amelyeket felsorolt Soppa úr korábban, ami meglepő ma az, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe. Persze azzal is lehet érvelni, hogy nehezebb lenne a G20-aknak a jövőben bármit elérni, mint az első évben, a koordináció és exit stratégiák nehezebbek lesznek, már ezt most látjuk. A végrehajtás, keret végrehajtása, amelyről szintén volt szó, nagyon ígéretes, de nem szabad alábecsülni azt, hogy milyen nehéz lesz betartani ezeket a vállalásokat. Hasonlóképpen lehet szólni a szabályozási ütemtervről, és azt mondták peer review-ról, az, hogy a G20 ki tudja terjeszteni hatását más területekre, mint a kereskedelem és a klímaváltozásra, ez még kérdés. A legnagyobb kihívás, amivel szembenéz a G20-ak csoportja, az a legitimitás. És ahogy eh, Pedro Sepa úr említette, az egyik módszer az, hogy eh, a formális intézményekkel való kapcsolatokat kell jobban kiépíteni. Ez szerepel struktúrájában a valótalap és a világban kapcsán, de a G20-aknak meg kell találni azt a módot, hogy hogyan tudjon az ensz jobban együttműködni. Hasonlóan a G20-ak informális csoportokkal is felvetik a kapcsolatot, legyen a G24, az Afrikai Unió, vagy az ASEAN, az EPEC és hasonló szervezetek. Másrésztről természetesen vannak nemzetközi intézmények, a Valótalap és a Világbank, a válság nem csak lendületet adott a globális kormányzásnak a G20-ak formájában, hanem valóban visszahozta a világbankot és a valótalapot a halottak köréből. Új lendületet adott ezen intézmények reformjának a válság. A válság előtt ezek az intézmények súlyos gyengeségeket mutattak fel kormányzati vagy kormányzási menedzsment rendszerükben. Négy szintű ez a kérdés. Nincs megállapodás az intézmények alap küldetését illetően. Második, az intézmények nem voltak megfelelően felszerelve a eszközökkel, nem volt megállapodás azon, hogy milyen reformokat kellene végrehajtani ezen intézményekben, és alapvetően nem volt megállapodás azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a kormányzási struktúrát befogadóbbá tenni. Ez a két téma napirenden van, és az európai vezetők őszintén a kormányzási reformokkal kapcsolatban fogják kritikusan meghatározni azt, hogy mennyi eredményt érünk el a következő években. A G20-ak nagyon is ambiciózus célokat tűztek ki, 5%-os eltolódása valóta alap esetében, kevésbé ambiciózus a világbanknál, ott 3 ról van szó, és a kérdés az, hogy lesz a politikai akarat ezen ígéret betartását illetően. Kicsit a... Tehát nagyon fontos a változás. Ha megnézzük a kiinduló pontot a valuta alappal kapcsolatban, már voltak reformok, amelyeket az úgynevezett 2008-as áprilisi reform fémjelez, a Világbank és a regionális fejlesztési bankok esetében ők jobb kiindulópontból indulnak, de nagy kérdőjel tehető ezen ügyek mellé. Egy dolgot szeretnék kiemelni, amely kiváltképpen szembetűnő, ha megnézzük azt a kérdést, hogy mi a helyzet a valuta alap reformjával. Nos, az elmúlt tíz évben azt láttuk, hogy strukturális eltolódás következett be, méghozzá olyan volumenben, amire még nem gondoltunk. Ha megnézi a fejlődő országok részesedését a világ gazdaságban, 2000-ig nagyon alacsony, nagyon kevés változás volt. De mint látják itt, ha megnézik a különbséget 2005 és 2009 között, látni lehet nagyon is jól a nagy eltolódást. Minden évben ez az eltolódás a fejlődő és a fejlett országok között egy százalék. Ilyet még sosem láttunk az előző időszakban. Zárásképpen hagyd mondjak el még valamit a Világbankról, ami nagyon fontos, és ez az, hogy a Világbanknak ugyanolyan fontos szerepe van, mint a valuta alapnak válságra adott válaszban kevesebb figyelmet szenteltek neki. Az elmúlt 15 évben 3 billió ö, dollár áramlott a fejlődő országokhoz. A zöld vonal azt mutatja, nulla érkezett az MDV rendszerből, és hogyha szeretnénk megjavítani a pénzügyi építményrendszert, akkor az MDV rendszert kell orvosolni. Ez csak akkor lehet, hogyha a rendszer kormányzását megfelelően alakítjuk, ha megengedjük, hogy a Kína és India átáramoltassa pénzét az MDV rendszeren belül, nem csak, a, nem csak az amerikai államadóság finanszírozása fordítasak. Köszönöm szépen, majd később szólok más elemekről. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, most pedig Gos kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszöntöm a szakbizottság többi tagját is. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és azt, hogy beszélhetek a témámról a válság közepette. Mielőtt elkezdeném, hagy emeljem ki, és hagy kezdem azzal, hogy a globális kormányzás kihívásával találkozunk egy olyan kontextusban, amikor nagyon sokrétű válsággal kell megbirkóznunk. Viszont más-más idősíkban kell közelítenünk ehhez, hiszen tudjuk, hogy a gazdasági válsággal jelenleg van problémánk, foglalkoztatás, munkanélküliség és növekedési problémákra utalnék, aztán ezt követően ha fennmarad a válság, egy másik vetülettel is számolnunk kell. A harmadik terület pedig a klímaváltozás, az éghajlatváltozás, amely egy hosszabb távú válság. A kormányzati struktúráknak kellene ezekre a problémákra reagálniuk egyszerre, úgy, hogy a válságnak a kihatásait is figyelembe vegyék. Három kérdés köré csoportosítanám a mondókámat, hogy úgy mondjam az első a klímaváltozás, hogyan érintette a gazdaságokat a klímaváltozás, illetve milyen fajta kormányzati reformokra van szükség közép és hosszú távon. Nézzük tehát akkor először is, hogy a klímaváltozásra adott válaszokat hogyan is befolyásolta a krízis. Úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi előnyök csak rövid távúak. A nemzetközi energiaügynökségek azt becsülték, hogy egy 3%-os emissziós csökkenés következik be 2009-ben, amely 2020-ra ennél is nagyobb arányt mutat 5%-ot. De hát mit jelent ez valójában? Nos, hogyha gazdasági gazdaság talpra áll, akkor tulajdonképpen háttérbe sorolódik a gazdaság, lendülés, és tulajdonképpen az emisszió újra növekedésnek fog indulni. A második dolog, ami hatásként elle, jelentkezni fog, az a forrásoknak az elosztása. 2007-ig, 2008 környékén ugye nagyon nagy beruházások történtek a megújuló energiaforrásokba. Mit hozott ez magával? Nyilván a megújuló energia kapacitás 2008-ra nőtt, hiszen 25%-os plusz kapacitást könyvelhettünk el. A negyedéves számokat látva, itt azonban már-már egy visszaesést figyelhetünk meg 2008 felétől és 2009 elején. Az egyik tényező, amely csökkentette a beruházásokat, az egyszerűen az, hogy ez a fajta zöld ösztönzés, ez csökkent. Nem igaz ez természetesen minden országra, hogyan itt látják ezen a szlájdon is, Tehát a nagy kérdés tulajdonképpen az éghajlatváltozási kormányzással kapcsolatban az az, hogy a fiskális deficittel hogyan bánjunk, mennyire legyünk óvatosak a beruházások tekintetében, különös tekintettel a jövőre. Ismerjük a fentről lefelé építkező megközelítést, és Kopenhágában is volt erről szó és hogyan lehet az egyoldalú fellépést és a kollektív fellépést valamilyen módon metszetbe hozni. Ezekkel a problémákkal természetesen a kormányoknak is meg kell birkozniuk. Nézzük meg most röviden, hogy a kereskedelmet és a fejlődő országokat hogyan is érintette a válság. Ami a kereskedelem volumenét illeti, 12%-os csökkenésről beszélhetünk, ami a második világháború óta a legsúlyosabb csökkenés. Azt mondhatom, hogy Európán kívül a Afrika, a közép-kelet többek között a független államok közössége az, amelyeket a leginkább érintett a válság. Itt mutatkozik meg a magas munkanélküliség, több mint 200 millió embernek nincsen munkája a válság következtében. A fejlődő országokban az átutalások volumene is csökkent, 5-6 százalékról számolhatunk be, pedig tulajdonképpen a GNI-nak a mm, nagy részét teszik ki ezek az átutalások, a migráns munkavállalók átutalásai. A fejlődő országok vonatkozásában az alapvető termékeknek az árai felszöktek, majd pedig stabilizálódtak, illetve csökkentek. Afrika esetében 2009-ben a 32 százalék áll szemben a 20 valahány százalékkal. Egy másik dolog, amire emlékeznünk kell, az annak a veszélye, hogy a protekcionizmus újra felüti a fejét. Eddig tulajdonképpen a kereskedelem korlátozások területén nem nagyon láttunk erre példát az utóbbi hat hónapban, például a G20-ak bevezettek ugyan kereskedelem korlátozó intézkedéseket, ezek csökkentek. Ugyanakkor azonban arra is kell emlékeznünk, hogy még nincs vége ennek a válságnak, és megvan annak a lehetősége, hogy ezek a korlátok esetleg erősödnek. Dömping ellenes intézkedésekre gondolok, illetve arra is, hogy a rendelkezéseknek a betartását ellenőrzik. Összefoglalásul tehát azt mondom itt az utolsó három percben, hogy a közép és hosszú távú kormányzási stratégiákat pontosan rögzíteni kell. Először is a klímaváltozással kapcsolatban fontos fejben tartani az, hogy olyan árakat határozzunk meg a CO2 kibocsátás vonatkozásában, amelyel tulajdonképpen a, a növekedést fent tudjuk tartani, illetve hát tovább tudjuk generálni. A második dolog nagyon fontos, hogy a zöld ösztönzés az megmaradjon, és a fókusza ennek a beruházásnak az ne tevődjék át máshová. A harmadik dolog pedig a klímaváltozással kapcsolatban még az, hogy ez a 30 milliárdos dollárban értendő összeg, amely felajánlásként érkezett, az valóban eljusson azokhoz, akiket ez illet, és elköltésre kerüljön hatékonyan. Nagyon nagy problémák mutatkoztak a források feltárása tekintetében, illetve az, a a kedvezményezettek megtalálása tekintetében is. Azt is biztosítani kell, hogy a kereskedelem támogató eszközök eljussanak a legszegényebb országokhoz. Afrika országai tekintetében nagyon lényeges ez, nagyon nagy az a díj, amit banki díj, banki költség, amit például az afrikai bankok felszámolnak, és ez, ezen változtatni kell. Az utolsó percemben szeretnék még arra koncentrálni, hogy mire is kell fókuszálniuk az egyes kormányoknak. Az változással kapcsolatban azon is gondolkodni kell, hogy hogyan lehetne az egész strukturális rezsimet megváltoztatni. Mi történik most? Nagyobb a rugalmasság most a rendszerben, ami hát rendben van a válság idején, de azt gondolom, hogy azért óvatosan kell kezelnünk ezt a területet. A multilaterális szint nagyon lényeges a helyzet megoldásánál, de az országok szintjén is. A finanszírozási mechanizmusok átláthatósága is egy nagyon lényeges elem, azt gondolom, hogy ezt nem kell részleteznem. De hogy hogyan lehet a, az összes dimenziót átfogó ö, intézkedéseket foganatosítani, hogyan tudjuk például a, a környezetvédelmi normákat, akár a magánszféra tekintetében kötelező érvényűen szabályozni. És aztán a dohai fordulótól tekintve az átláthatóságot hogyan tudjuk biztosítani a kereskedelemben, a pénzügyi szektorban, aztán a vitarendezési mechanizmusoknak a tisztázása lényeges, és legyen egyfajta védőháló azon országok számára, amelyeknek a gazdasága igencsak sérülékeny. Köszönöm szépen. Now, uh, Mrs. Nuri. Köszönöm szépen, Núria Molina asszony. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm szépen a meghívást. Ha megengedik, egy általános megfontolással kezdenék, hogy hol is vagyunk a válsággal kapcsolatban. Egyáltalán felocsottunk-e, vagy nem. Az első idézet 2008-as, Rám Emanuel az Obama adminiszt- kormányából. Na most nézzük meg, sokan hogy érezték magukat, akik ebben a szakmában dolgoztak egy ideje már, igen, drámai volt a válság, de legalább lehetőség volt arra, hogy ezt a helyzetet megoldjuk. Az Economistnek a címlapján nagyon szemléletes képet alkottak a világról. Mi történt 18 hónappal később? 18 hónappal később 19. századi ügyét idézetet találtam, mert azt hiszem, hogy nagyon sokan úgy gondoltuk, hogy az a fajta reform, érdemi reform, amire úgy gondoltuk, hogy szükség volt ebben a helyzetben, nem működnek. Nem sok mindent értünk el, és úgy tűnik, hogy gyorsan megpróbálunk átmeneti megoldást találni, és nyilvánvalóan ezt figyelembe kell venni annak érdekében, hogy ne szalasszuk el az alkalmat. Ha megengedik, akkor egy kicsit a fejlődő országokra szeretném most irányítani a figyelmet. már meghallották, hogy mi történt a fejlődő országokban, előttem szólók részletesen elmondták, sok számot már hallottak, nyilván ezeket nem ismétlem meg, de engedjék meg, hogy két dologra emlékeztessek, amikor a válság hatásáról van szó a fejlődő országokban és az alacsony jövedelmi országokban. Igen, nem érezték, ahogy a valóta alap képviselő mondta, nem érezték annyira, mint a fejlett országok, mert kevésbé voltak integrálva a világ pénzügyi piacaiba ezek az országok. Ezen országok számára ez a válság olyan volt, mint egy lassított felvétel. Tehát ha megnézzük ezeket a tanulmányokat, amelyeket ország és közösségi szinten hozunk, igen, valóban a szegény emberek és az alacsony jövedelmű országok kormányai rugalmasabbak voltak azért, mert magukat ették meg. Makró szinten látják, hogy elfogytak a források, és látják azt is, hogy a tartalékok eltűnnek, a megtakarítások, és a szegény emberek lehetősége is. Tehát nyilvánvalóan ez nagyon aggasztó. Mert az alacsony jövedelmű országok esetében nem csak a globális válságról van szó. Hogyha kis ország, hogyha szegény országokban a szegény emberek, embereknek nincs mit enni, akkor nem különböztetik meg az élelmiszerválságot, az olajválságot, vagy a pénzügyi válságot. Emellett ugye a forrásokat is felélték, és ez nagyon nagy problémát jelenthet. Ami a pénzügyi áramlatok típusát illeti, láthatják ezen a diagramon, hogy az elvárások sokkal nagyobbak a, a fejlődő országok számára, mint amennyi pénz érkezett. Tehát csökkentek a magántőke áramlások, 2009-ben, aztán egy kis emelkedés indult, de ez nem, igaz, nem igazán kompenzálta a többi tőkeáramlásnak a csökkenését. Nem csak az összegben meglévő hízag, vagy hiány, ami nagyon aggasztó a fejlődő országok számára, hanem az a típusú külső eh, segítség, ami érkezett a eh, tőké, a, a válságra adott válaszként eh, áramlott pénznek kétharmada adósságot növelő pénzáramlás volt, tehát kölcsön. Vagyis az ez, ez az újabb adósságválság kirobbanásához vezethet. Másodszor kikapja meg a pénzt. A pénzt a a, a közepes jövedelmű országok kapják meg. Az alacsony jövedelmű országok a teljes válságra nyújtott segítségnyújtásnak kb. 2%-át kapják meg. A nem megfelelő ez, hiszen még a legalacsonyabb jövedelmi országok is az összes GDP-nek, a világ GDP-nek a 7%-át teszik ki, tehát nem az igazságos megoszlásról van szó. Harmadszor még egy trend, ami aggasztó lehet, abból a pénzből, ami érkezik a fejlődő országba, főleg az alacsony jövedelmi országokba, a nemzetközi pénzügyi intézményekből, Ezeknek nagy része a magánszektor beruházásait támogatja. És itt tudatosnak kell lennünk, óvatosnak kell lennünk, a pénzügyi áramlások nagyon volatilisek, az alacsony jövedelmű országoknál nagyon gyenge az ellenőrzés, és világos, és itt nagyon körültekintően kell eljárnunk, amikor a legalacsonyabb jövedelmű országoknak nyújtunk finanszírozási segítséget. Nos, a a privát vagy a magán pénzügyi áramlások nagyban csökkentek, és a nemzetközi pénzügyi intézmények részéről, az IMF részéről valószínűleg sokkal fontosabb szerepet fog játszani a segítségnyújtás, mint, ami, mint amilyen szerepet eddig játszott, legalábbis az elkövetkező három évben. Ami a modalitásokat illeti, illetve a a pénzügyi segítségnyújtás típusait, adóságnövelő kölcsönök például, ezek összességében csökkentik vagy gyengítik az államháztartást és az állami költségvetést, és összességében akadályokat gördítenek a fejlődő országok elé abban, hogy rendbe hozzák a, a pénzügyeiket. Annak érdekében, hogy ezen sebezhetőséggel szembenézzünk, fontos az, hogy két szinten közelítsük meg a fejlődő országokat. Egyrészt felmerül az, hogy nemzeti szinten milyen politikák vannak, hogyan lehet ezeket kialakítani annak érdekében, hogy megakadályozzák a sebezhetőséget vagy a volatilitást, illetve hogy mi ezeknek a hátránya. A legtöbben az előttem szólók közül már beszéltek erről. Ami a politikákat illeti, fejlődő országok tekintetében a szakpolitikákat, itt most megint a pénzügyi, nemzetközi pénzügyi intézmények szerepére szeretnék visszatérni. Sokat beszéltünk az IMF szerepéről az EU-ban. Az alacsony jövedelmi országok számára az IMF még fontosabb, hiszen nem csak meghatározza a feltételeket, amelyek mellett ezen országok gazdaságai kapcsolatba kerülnek a globális szinten, vagy más országokkal, hanem még ezen országokon belül a szakpolitikákra is nagy hatása van az IMF-nek a civil társadalom, a, a, a az értelmiség, a, a, az egyetemi oktatók, stb. kritikusan álltak szembe az IMF politikájával. A, azok a szakpolitikák, amelyek például a költségvetési politikára vagy adópolitikára vonatkoztak, említésre kerül, kerültek, ezek nem a legjobb szakpolitikák voltak ezekben az országokban. Ami most történik, hát itt nem igazán értek egyet Vancelm úrral, aki sajnos már nincs itt, de felővizsgáltuk a azokat a kölcsönöket, amelyeket az IMF-től kapott 13 alacsony jövedelmű ország, és ezek a kölcsönöknek a feltételei nem igazán térnek el az régi ortodox módszerektől. Tehát továbbra is költségvetési elvárások merülnek fel az, ami a makrogazdasági politikát illeti, a tőke ellenőrzést illeti. Nos, hát igen, ezek jók, ezek a feltételek, de ezek marginális szerepet játszanak. Nem került sor olyan nagy kölcsönzési módszertani újításra, ami, ami figyelemre méltó lenne. Az egyik, egyik eset amelyben Vácám úr nem érten egyet velem, hogyha itt lenne. Nagyobb rugalmasság, igen, nagyobb reg, reg, rugalmasság a fiskális politika szintjén segíthet ezeknek az országoknak, ez igaz, de mi történik akkor, hogyha nincs több forrás? Ezek az ország gyakorlatilag országok adósságra épülnek. Vannak itt egyéb intézkedések, amelyek globális szinten, szakpolitikák globális szinten szerepet játszanak, nem nemzet, nemzeti szinten. Az IMF a, a deficitre koncentrál a folyófizetési mérlegben, és nem annyira a jövedelem növelő e, oldalra. A regresszív adózás például a multinacionális cégek meg, megadóztatása, ez például jó módszer lenne. Hogyha megnézzük a folyófizetési mérlenek a másik oldalát, ahogy a kollégám már elmondta, ha megnéznénk az, adózá, ad, meg az adóztás az adóztatás ívét és egyéb kérdéseket, ezek alapvető jelentőségűek lennének annak érdekében, hogy növeljük a, a hazai forrásokat. Emellett a, több, a multinacionális cégeket arra kellene kötelezni, hogy amit kis ország amit eh, alacsony jövedelmű országokban eh, hozamként realizálnak, eh, abból megfelelő módon adózzanak, és járuljanak hozzá az országok fejlesztéséhez. Biztosítani kell tehát, hogy a bevételek egy részét arra fordítsák, hogy, hogy az alacsony jövedelmi országok fejlesztése előre haladjon. Monetáris rendszer meg kialakítása, ez nagyon fontos. Az első hozzászóló említette ezt már, és már később is említették. Említésre került ez az a kapcsolatban, hogy egy globális eh, valutának a létrehozásá lenne szükséges. ennek a rendszernek a deflációs hatásai merültek fel. Egyes országok, ahol deficit merül fel, ezeket nem, nem lehet rend, e, szisztematikusan megbüntetni. A jelenlegi monetáris rendszer háromszor annyiba kerül, mint amennyit e, e, ODA-ban e, kapnak évente. Ezek nagyon fontos e, pontok. Emellett támogatni szeretném azokat a reformokat, amelyeket a nemzetközi pénzügyi intézmények és az IMF szeretnének bevezetni, és amelyekre mindenképpen szükség van. Végül, de nem utolsó sorban, meg kell reformálni azt, ahogy a kölcsönzés, illetve hitelezés megtörténik a fejlődő országok felé. Nagyon fontos az, hogy hogy felelős hitelezési politika valósuljon meg, eh, annak érdekében, hogy a fejlődő országok megfelelő célokra használják fel ezeket a hiteleket, és ezek szakpolitika alapú eh, hitelek legyenek, és eh, lehetővé tegyék azt, hogy olyan szakpolitikákat vasol, ha, ö, valósítsanak meg, meg ezek az országok, amelyek a fenntartható fejlődést támogatják. Emellett a hitel visszafizetési mechanizmus létrehozására is szükség van. Hisz, szükség lesz mindenképpen, hogyha hitelválságra kerül sor. Hogy reméljük, hogy nem, de ha sor kerül rá, akkor, akkor szükség lesz egy ilyen rendszerre. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most rátérünk az legutolsó kérdéskörre, Pervas. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a három előadást. Az én kérdéseim, hát blogban teszem fel őket, és majd eldöntik, hogy melyikre szeretnének válaszolni. Ami a fejlődő országokat illeti, nagyjából támogatom azt, amit ön elmondott, hogy hogyan érintette őket a válság, ezt egyetettek ezzel, de látjuk, hogy a válság a dohai forduló rosszul indult el. Kicsit bonyolult volt az összes kereskedelmi forduló. Problémás volt, de hát ez a dohai forduló különösen problémás volt. Ha megnézzük, a válság hatása nem nagyon segít ezen a helyzeten. Ami a fejlődő országokat illeti, az ember el tudja képzelni, hogy hát Tehát itt nem arról van szó, hogy a gazdag ország protekcionizmusa felülkerekedne, nem ez a fő szenvedélyünk, de ha megnézzük Indiát, tehát hogyha megnézzük a mostani dohai forduló, a dohai egyezmény lehetőséget, megnézzük ezt a fordulót, tehát ami a, ebben az országban a vidéki országrészt illeti. Több témával foglalkoztunk már az első szakértői csoport előadása, csoport előadása során, ami a klímaváltozást illeti, milyen hatékonysággal, tehát eh, ugye globális szinten látjuk a Kopenhága sem volt valami nagy siker, a WTO sem sokkal jobb. Nos, hát a valutalap, hát eh, nem tudom, hogy elég gyorsan döntünk el, tehát a, nem várom a csoda szer, tehát hol keresünk, amikor Pascal, amivel beszélünk, azt mondja, igen, Kopenhága nem működött, hiszen mert mindenki, tehát nincsen konszenzus, de hát ő maga nem sokat csinál, nem tudom, hogy merre kell indulni, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy kidolgozzuk ezeket az elemeket, amelyek az egyeztetést segíték elő a globális kormányzás során. Nem tudom, hogy a valuta alap nem távolodott el nagyon a Washingtoni egyezménytől tehát ami a kapcsolatos, hogy a valutalap hol tud itt vagy ott beavatkozni. Molina asszony, két kérdést intéznék önhöz konkrétan. Amit ön mondott, az elszámoltatott, illetve pontosabban a, a számviteli rendszerekkel kapcsolatban, tehát, hogy a forgalmat azt ott kell megadóztatni, vagy az üzleti részesedést, ahol termelődik ez az üzlet, de amikor azt mondja, hogy meg kell őrizni azokat a feltételek, én ismerem sok érintett szereplő válaszát a gazdag országokból, amikor, be, amikor felszólalnak, azt mondják, hogy ez a vállalatoknak a szociális felelőssége. Mennyire hatékony ez a koncepció? koncepció. Most, amit ön említett, feltételesség a hitelek kapcsán, ezt említette. Hol kell ezt végrehajtani? So, maybe we start with the... Nos, akkor kezdjük a hölgyel, és aztán folytatjuk a többi előadóval. Ami a feltételességet illeti, mivel nincs túl sok időnk, és nyilván tíz, órán keresztül említhetném, vagy fejtegethetném az összes részletkérdést, amit itt felvetettem. Nos, ez volt az egyik javaslat, amit, eh, amit én itt elmondtam. Azt gondolom, hogy a kölcsön, a, a hitelezési viszonyoknak a feltételei az észak és déli országok között. E, ezekben kidalakult egy bizonyos kondicionalitás a washingtoni konszenzus keretében az elmúlt 30 évben. Kölcsönösen elszámoltatható feltételekre van szükség e, hitelezésben. E, megfelelő megfelelő feltételekre van szükség annak érdekében, hogy eh, biztosítsuk azt, hogy a hitelek eljutnak a céljukhoz, hogy megfelelő célokat ehm, támogatnak ezzel, eh, legyen, és itt ez magába foglalja makrogazdasági eh, szakpolitikákat, szakpolitikai fenntarthatóságot és egyéb kérdéseket. A legfontosabb dolog az, hogy a makrogazdasági politikai tanácsadás és a mikrogazdasági tanácsadás is helytelen volt, ami észak felől dél felé eh, irányult. Nem valósult ez meg az északi országokban sem, tehát otthon sem sikerült eh, ezen tanácsok alapján eh, lábrállítani a gazdaságot, ugyanúgy nem működött ez a fejlődő országokban. Emellett az IMF képviselője által elmondottra szeretnék visszatérni. Mindenkinek azt adjuk, amire azt gondoljuk, olyan tanácsot adunk, amiről azt gondoljuk mi, hogy helyes. Azonban a fejlődő országoknak nem ugyanolyan típusú makrogazdasági politikára van, fiskális politikára van szükségük, mint nekünk. Ez az egyik probléma, ez világos. Másodszor, és ez visszacsatol, ez eddig elhangzottakra, remélhetőleg ez az utolsó pont a válaszban Nyilvánvalóan volt értek azzal kapcsolatban, hogy bizonyos ágazatokat privatizáljunk, illetve liberalizáljunk nem akarok itt összeesküvési elméletet kreálni, de ez nyilván az északi országoknak a marmára hajtotta a vizet, kereskedelmi érdekeiket kielégítette, legyen szó a pénzügyi szektornak a privatizációjáról például. Ez erősítette a, az, ezeknek az országoknak a sebezhetőségét. Tehát azt gondolom, hogy a válság lehetőséget ad arra, hogy leszűrjük a tanulságokat, és lássuk azt, hogy ezek a szakpolitikák nem voltak helyesek, és igen, a tőkemenedzsment nagyon fontos, a tőkemenedzsment ellenőrzés nagyon fontos, és igen, aktív iparpolitikára van szükség, és, és pénzügyi áramlatoknak az ellenőrzésére nem kell félni. A protekcionizmus szükséges, szükséges és lehet, nem biztos, hogy ez kifejezetten rossz, hogyha sebezhető gazdasági szektorokat védünk. Köszönöm szépen, ami az első kérdését illeti, milyen érdeke fűződhet Indiának ehhez? Hát nem igazán szeretném a Genfi, Genfben indiai tárgyalókat befolyásolni, de én arra gondolnék, hogy két különböző dologra kell itt gondolnunk. Az egyik a merkantilista érdek, amelyel leülnek az emberek a tárgyalóasztalhoz, a másik pedig e, az, hogy hogyan működik az, a, a rendszer. Hogyha csak a merkantilista e, érdekekre gondolunk, akkor végül is arra a végkövetkeztetésre juthatunk, hogy a válság közepén India, USA, Európa, senki sem fog lemondani a mezőgazdasági protekcionizmusról, stb. De ezzel egy időben, hogyha megnézzük azt, hogy még mindig vannak tárgyalások más fórumokon. India például aktívan tárgyal egy kereskedelmi egyezményről az Európai Unióról, amit, Unióval, amelyet akár ebben az évben alá is írhatnak. Nos, a kérdés tehát nem az, hogy a merkantil aktivista érdek megoldódik, vagy nem. A kérdés az az, hogy hol és milyen fórumon oldódik meg. Ami számomra bátorító volt, az az, hogy az elmúlt legutolsó miniszteri ülésen, amely 2009 végén volt, számos ország, India, az USA, az, egy, az Európai Unió, Kína, nagyon különböző, Brazília nagyon különböző érdekekkel, de mindannyian egy közös javaslatot nyújtottak be, amelynek lényege az, hogy a kereskedelmi rendszernek a működését és, és hatékonyságát vizsgálják fölül. Ez volt az első pont, hogy rájöttek arra, hogy valami nem működik. Ne csak a tárgyalásokra koncentráljunk, hanem a kormányzásra is. Hogyha a kormányzási szintre koncentrálunk, akkor egy sokkal robusztusabb monetáris, monitorozási rendszerre lehet szükség. Ezt végig lehet gondolni, aztán a vitarendezési fórumot végig lehet gondolni, de ez lehet, hogy még bonyolultabb lesz, hogyha még a környezetvédelmi kérdések is be belejátszanak. A másik, második kérdése sokkal nagyobb és nehezebb. A kormányzási elemekre vonatkozik ez. Nem hiszem, hogy van egy modell, amit kiválaszthatunk, ami mellett letehetjük a garast. Sokkal inkább azt kell megnéznünk, hogy hogy, hogy hogyan állunk szemben kérdés komplexusokkal. Nézzük meg például, nézzük meg három kérdést. Először is, meg kell néznünk, hogy melyik az a fórum, amelyben meg akarjuk például oldani a klímaváltozást. Ami Kopenhága, amit Kopenhága hozott, az az volt, hogy azt javasolták, hogy a top-down megközelítés nem igazán jól működik. Ezzel nem tudunk messze menni, messze jutni, nem tudjuk az országokat mind egy csónakba ültetni. Akkor nézzük meg a bottom-up rugalmasabb megközelítést. A kérdés, amit fel kell tennünk, az a következő. Ez jó politikailag lehet ezzel kísérletezni, de hol vannak a benchmarkok, hol vannak a mérők, a mutatók, az indexek, min mérjük a sikerünket a következő tárgyalási, tárgyalási körben. Az a rugalmasság, amelyel mondjuk létrehozunk egy, egy bilaterális egyezményt, ez hogyha ezt alkalmazzuk a, a klímaváltozásra, és ki, e, ezzel kizárunk egy csomó szegény országot, akkor ez működni fog még? Lehet, hogy Kína, USA, Brazília, India együtt megegyeznek? Másodszor, a pénzügy, a finanszírozás kérdése. Nem hiszem, hogy van egyetlen modell, de vannak bizonyos elvek, amelyeket e, amelyeket nem szabad elfelejtenünk. A finanszírozás dimenziója. Nagyon sok dologra van szükség, de még egyetlen kormányzási mechanizmus sincs, amely csak megközelítené ezt a dimenziót aztán a rugalmasság a finanszírozás modalitásaiban, kinek adunk soft kölcsönöket, kinek milyen hiteltípust adunk. Nem arról van szó, hogy vagy-vagy, hanem, hanem ezek, ezeknek a mixére e, kellene megoldást találni. Aztán a transzparencia, illetve a, a transzparencia kérdése is nagyon fontos. A harmadik dolog, az elkötelezettségek, vagy a kötelezettségvállalásnak a hitelessége. Ugye a kopenhágai egyezmény javasolt bizonyos előrelépési lehetőségeket, de van még mindig nagyon sok kérdés, amelyben nem tudunk előrelépni. Milyen típusú információra van szüksége az országnak? Hogyan lehet peer review mechanizmus létrehozni, ami működik? Nem csak a fejlett országok nem csak a fejlett országok ellenőrizzék, hogy a fejlődő országok mennyi káros anyagot bocsájtanak ki. Hogyan lehet a, a az utánkövetést megvalósítani, nem csak a kibocsátási kötelezettségben, hanem a finanszírozásban is. Elnézést, hogy túl sok időt használtam fel. Ezekre a kérdésekre kell választ találni. Uh, very briefly. Nagyon röviden, ami a feltételességet illeti, tehát hogy ezen három feltételességi rendszer van. Az első a washingtoni megállapodás, ahol az ideológia és az uniformitás. A második feltételesség szociális védzáradékok, vagy garanciák. A kérdés persze kihatározza meg Washington, vagy az adott országok, amelyek megállapíthatják ezt. A harmadik típusú feltételesség, amely nagyon is nagy szerepet játsz, ez a kormányzás alapú feltételesség. Ez nagyon is kívánatos, de kihatározza meg Washington vagy az érintett országok és demokratikus folyamataik. Ami a globális kormányzást illeti, a gazdasági és pénzügyi ágazatban valóban két nagyon fontos célkitűzés van ma. Az egyik az, hogy hogyan lehet a G20-akat legitimé és hatékonyá tenni, a második, hogyan lehetne a nemzetközi pénzügyi átalakítani, megreformálni. Én csak erről beszélek. Ami a G20-akat illeti, hogy lehet hatékonyabbá tenni, személyesen hadd mondjam el, én vagyok az egyetlen ember ebben a teremben, aki minden G20 találkozón járt 99 óta, és nem tagként, hanem megfigyelőként. És egy pár G7, 7-es és G8-as találkozón is jártam. Azt mondanám, hogy ugye tudják, a G20-ak hatékonyabb folyamattá alakítható-e? Igen a válasz. Mit is teszünk a következő évben vagy két évben, annak nagy hatása és hosszantartó hatása lesz. A második kérdés, és ez az önkérdésére is vonatkozik, elnök úr, rosszabbul járnánk a G20-ak nélkül. Legyen makrokoordináció vagy pénzügyi szabályozás – mind a centrifugális erők ellenére a válasz igen. Nélkülük nem, tehát a G20-ak példát is adhatok, ahol az úgynevezett Obama javaslat kapcsán is kiderült, hogy a G20-ak e, visszahozták az embereket a asztalhoz. és szerintem ez nagyon fontos része a folyamatnak, amit erről, amit erről már szóltunk, ez egy olyan erő, amely az elszámoltathatósághoz is kapcsolódik. Az utolsó pont, amit megemlítenék, ami a nemzetközi pénzügyi intézetek reformját illeti, magyar ambiciózusabbnak kellene lenniük, meg kell változtatni a modellt és a kormányzást. Ezek összefüggnek. Engedjék meg, hogy példával éljek. A világbank példáját adjam. A legutóbbi fejlesztési bizottsági ülésen minden fejlett ország minisztere Európából szkeptikusan nyilatkozott a világbanka kapcsolatban, hogy a világbanknak több tökére van szüksége, ebben kételkedtek. Minden fejlődő országbeli miniszter azt mondta, hogy feltétlenül szükség van nagyobb világbankra a válság után, mm, és méghozzá nagyságrenddel kell növelni a világbank a tőkét. Miért van ez a különbség? Hát én mindig azt mondtam az embereknek, ha nem akarnak pénzt tenni bele, jó, hát rendben, akkor mi háromszor annyit teszünk be, mint ami a világbanknak szüksége van. Engedjék meg, hogy megtegyük. De tessék elismerni, hogy ennek lesznek kormányzási következményei. Ez nagyon jó elképzelés a világbank szempontjából. Felelősségi köröket ö, kreálnak. Én arra összenzem önöket, hogy európaiaként, tehát ö, ha az ember nagyobb, jobban hallatja a hangját, hatékonyabbá válik. Köszönöm szépen! És néhány kérdést szeretnék föltenni. Provokatív szeretnék lenni. Nem kellene -e esetleg, e, ugye, ugye van a VTO, legyen egy VFO, egy World Finance Organization, világpénzügyi szervezet, tehát van a VTO, amely meghatározza a standardeket, monitorozhat, és szankciós, mechanizmus, szankciós mechanizmusokat is bevezethet. Én szeretnék tagja lenni ennek a V, és aki ennek tagja akar lenni a VF-nak, annak el kell fogadni ezeket. Kettes. Ha megnézzük a fejlődő országokat, azt hiszem más mértékben, de mindegyik ö, ö, alapvető problémákat küzdenek. Nagyon nagy a, a fekete gazdaság, az adó elkerülés, a korrupció szint magasabb, mint kellene ezekben az országokban. És úgy tűnik számomra, hogy amikor különböző megmentő csomagokról beszélünk, segélycsomagokról fejlődő országoknak, hm, szisztematikusan nem foglalkozunk ezzel a három alapproblémával. Mit lehetne ezzel tenni? Aztán Molina asszony azt mondta, hogy az ortodoxiától nem szabad eltérni nem kellene, hogy nagyon is el kellene térni az után ettől nagyon ortodox megközelítéstől? Amint látjuk, Európában szükség van arra, hogy eltérjünk a korábban bevált gyakorlattól, akkor elmondom, akkor is, ha én liberális vagyok, három évvel ezelőtt nem gondoltam volna arra, hogy ezek a javaslatok jó, indu, jó irányban indulnak el, most pedig, pedig támogatom őket. Ez a kérdésem. Az utolsó pont. Kína és Afrika szerepe. Szeretném, hogyha értékelnék ezen országok szerepét. Megkértem, hogy Pascal is tegye fel kérdését, aztán együtt lehetne válaszolni, és akkor le kell majd zárni az ülést. Egy pár hónappal ezelőtt találkoztunk az ILO kormányzó tanácsa tagjával, és azt mondta, hogy jobban fog közeledni az ILO a valuta alap elképzeléseihez. Mit gondol erről a javaslatról? Közös vállalkozás lehetne az ILO és a valuta alap, tehát a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet és a valuta alap szorosabban együttműködve menne el a fejlődő országok felé, ez a szociális oldal, ez megváltoztathatna sok politikai követelményt, amelyet ma is megfogalmaztunk. A második kérdés a klímaváltozás és a kereskedelem. Mit gondol arról a javaslatról, ugye ez a szénhidrogén adó, ami úgy működik, mint az áfa, vagy a héja. Ez lehetővé tenné, hogy különböző szénhidrogén árképzési mechanizmusok alakulnának ki. Mit gondol erről? So, who would like to start? Ki kezdi? Ugyanebben a sorrendben, tessék. On the very specific question on... Ami ami azt illeti, hogy, hogy össze kellene működni, vagy csatlakozni bizonyos egyéb ügynökségekkel, ILO-val, vagy egyéb szervezetekkel. Igen, hát ők, ezek ők más perspektívát vetnek fel, ez fontos. Az, ami az, az IMF strukturális problémáját illeti, ez az, hogy nem arra jött ez létre, hogy fejlődő országokkal, vagy alacsony jövedelmi országokkal foglalkozóan nincsen jó fejlesztési, vagy fejlődő országokra vonatkozó, vagy, vagy, vagy fejlődő gazdaságokkal foglalkozó közgazdászuk. Ami az alacsony jövedelmi országokkal való kapcsolatokat illeti, de ez nem volt az eredeti mandátumokban. Rövid távon persze tudnak megoldást találni, de hosszú távon ez nem megfelelő. Ami a standardeket illeti, a, a hogyha jól értettem, akkor az északról délre irányuló segítségnyújtás sztenderdjeit illeti. Jó, hát persze, miért ne? Ön azt mondta, hogy liberálisként az Euró... azt mondta, hogy az az Európai Unió nem annyira akar eltérni az ortodoxiától. Nos, én baloldali vagyok, lehet, hogy nekem nem kéne ezt mondani. Én mégis azt mondom, hogy nem kell mindenképpen új intézményt létrehozni, ami a standard, megalag, meghatározását illeti, kell, hogy legyen itt az effektivitás, a hatékonyság, ez ENSZ-ben bizonyos szervek, amelyek erre figyelnek. Meg kell nézni, hogy ezek jobban működjenek, és ezt kell elérni lehet, hogy nincsen szükség egy, egy világszintű szervezetre, ami csak erre vonatkozik, hanem a meglévőket kell javítani. Ezek a, ezek a standardek, ezeket, ezekben többfél állapodott meg, és ezek leírásra kerültek. Ahogy ezzel foglalkoztak, vagy ahogy ezt, ezt kezelték, a segítségnyújtás, segélynyújtás üzletét, vagy, vagy területét, ez nem volt eddig megfelelő. Nézzük az ENC fórumokat, vagy más fórumokat, valamilyen fórumot kell választani, ami legitim, és amely az észak és dél közötti kapcsolatok kezelésére megfelelő. Ami az ortodoxiától való eltérést illeti. Nem tudom, lehet, hogy nem jól fejeztem ki, amit mondtam. Én azt, azt akartam mondani, hogy erre van szükség. Én tulajdonképpen panaszkodtam, ez panasz volt a részemről, hogy nem térünk el az ortodoxiától. És ami az előző panelt illeti, az utolsó hozzászóló azt mondta, hogy itt Európában nincsen megfelelő tradíciónk arra, nem, nem, nem foglalkozunk hagyományosan a spekulációval, hanem sokkal inkább ipari termékeket állítunk elő, és ebből élünk az ilyen típusú politikák, az iparpolitikák voltak azok, amelyek nem engedünk a fejlődő országoknak kialakítani. Tehát lehet, hogy mégiscsak végig kellene gondolnunk azt, hogy el kell tenni az ortodoxiától. Köszönöm. Végül, ami a színadót illeti, ami a szénadót, illetve a szénáfát, hogy úgy mondjam, idézőjelben illeti, szerintem a szénadó önmagában ez jobb lenne, ez, ez jobb módszer lenne. Itt a kvóták kiosztása felmerül, tehát a szénadó jobb, mint a, az emissziókereskedelem, a, a kvóta elosztás, korrupció, monitoring, mi történik, ez, ez mind nem annyira tiszta. Ami a szénáfát illeti, azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban három kérdés merül fel. Az első, az, hogy amit Kína gyakran felvet, ők a világ legnagyobb károsanyag kibocsátói, nem azért, mert annyira szeretnek itt károsanyagot kibocsátani, hanem azért, mert ők a világ legnagyobb gyára. Gyakorlatilag, hogyha a szénáfát nézzük, akkor, akkor meglátjuk, hogy milyen hatása lesz a kínai vállalatokra, gyárakra. Hogyan foglalkozunk aztán azzal, hogy, hogy az ipar áttelepül az egyik régióból a másikba, és ez milyennek hatás, milyen hatás lesz ennek a versenyképességre. A másik kérdés az, hogy hogyan koordinálunk a különböző jogrendek között. Persze unilaterálisan lehet adót kivetni, egy a jogrenden belül, eh, meglátjuk, hogy ennek milyennek lesznek a hatásai, de aztán felmerül annak a lehetősége, és egy, egyes javaslatok erről szóltak, hogy az IMF lenne egy olyan rendes jó fórum, ahol koordinálni lehetne az adóztatás szintjét. A harmadik kérdés, ami felmerül ezzel kapcsolatban, az az, hogy az alapok, hogyha vagy az adóbevétel, amelyre szert teszünk, eh, az azon jogrenden belül költjük el, amelyen belül az adó bevételre szertettünk, vagy lesz egy alap, amiben ez, amiben ez befolyik, és ezt szétosztják, tehát melyik lenne a legjobb megoldás? Nagyon röviden, a, ami a világ pénzügyi szervezetet illeti. A világ pénzügyi tranzakcióit szabályozva, ugye vannak makroökonomiai elemek, amelyek ugye a aznak A mikrogazdaság az nem csak bank, hanem különböző biztosítások, különböző csődeljárások és egyebek. Nos, ami van egy hálózat szabályozók és szabvány meghatározók és végrehajtók hálózata összejön a pénzügyi stabilitási testület égisze alatt. Ezt nem ismerik fel, hogy a pénzügyi stabilitási bizottság kormányzó szerve a G20-ak. Ha tetszik, ha nem, ez a helyzet. Szerintem sokkal jobb, mint ami volt korábban. Én nem gondolom, amit említett az a kapcsolatban, szerintem nem lenne egyszerű létrehozni egy ilyen világpénzügyi szervezetet mert valóban egy szuper-szuper egy fedőszervezetté válna. Ami az árnyék gazdaságot és a korrupciót illeti nagy téma, de nézzük meg a tényeket. A források, a, a belső vagy a hazai források mobilitása nagyon meg növekedett, felgyorsult. Indiában például 35-40% a GDP-nek ez Latin Amerikában ott 30%-on nőtt, Afrikában 30%-on nőtt ez a források mobilitása. Ezek az országok valami jót tesznek, akkor is, ha még sokat kell tenniük. Ami az ortodoxiától való eltérés, ezek édes szavak a füleimnek, Ugye erről sokat beszéltek a válság idején. Az volt a baj. Tehát teljesen eltávolodott a fejlett világ az ortodoxiától, a fejlődő világ viszont teljes mértékben összhangban volt az ortodoxiával, és nem tudjuk, hogy miért. Néhány ok jó volt, néhány meg rossz. Minél többet kérdezünk, annál jobb lesz a helyzet. Kína és Afrika szerepe. Hadd mondjam el önöknek, hogy sokkal több a kiegészítés, a kiegészítési elem Kína esetében, sokkal több a komplementás a dakországokkal szemben. Hadd mondjak néhány dolgot. A dakországok 80%-a a támogatásnak, amelyet kapnak, költségvetési támogatás és szociális ágazatra vonatkozik. Kína esetében, India és az arab országok esetében 80% az infrastruktúrára fordítódik. Tehát ezért ez kölcsönfinanszírozás, vagy hitelfinanszírozás. Kína, India és az arab alapok másfélszer több infrastruktúrát finanszíroznak Afrikában, mint a Világbank, az Afrikai Fejlesztési Bank és az összes nyugat-európai hitelintézet. Ez a komplementaritás. Ezen beruházások miatt Afrika energiakapacitása hatszorosára fog nőni. Tehát, ha kell ez a komplementaritás, fontos az áttekinthetőség, a közététel, az elszámoltatatóság. Azt hiszem ennyit mondanék. Elnök, pervons esetleg összegezni szeretnéd? Köszönöm szépen, mint gyakran az ilyen meghallgatásoknál nagyon nehéz összegezni az elhangzottakat, amely valóban szinergiára törekszik, vagy szintézésre. Néhány dolgot szeretnék elmondani, ami talán fontos lehet, amit hallottunk. Nyilvánvalóan Tomás Padios az első hozzászólónk, Szkjoppa úr, aki elmondta, hogy az Európai Unió, ha nem ragadja meg ezt az alkalmat, ha elszalasztja, lehetett volna a válság eh, áldozata, lehetünk a válságból való kilábolás áldozata is. Azt gondolom, válaszolva az egyik kérdésre, elnök úr, amit ön feltelt, hogy hogyan lehetne átgondolni azt, hogy hogyan kezeljük a mi beavatkozásunkat, vagy támogatásunkat. Eh, azt hiszem, hogy nagyon fontos, eh, ha úgy tetszik, ami a kudacot illeti, ugye aztán az Európai Unió milyen jól szerepel, amikor saját házatáján van. Nos, kiegészítve a néppárti Karasz kollégámmal, ami az oktatást illeti erről is beszéltünk. Most, ami a... Tehát gyakorlatilag nekünk az a kötelezettségünk, hogy európai szinten gondolkozzunk, ez egy kicsit eltér a Lisszaboni stratégia kapcsán. Tehát ezt az európai kiválóság kérdését más megvilágításba kellene tenni. Ami a nemzetközi integrációt illeti, a regionális integrációt, azt hiszem az, hogy Európa nem várhatja el, hogy minden tökéletesen elvégezzen a nemzetközi szintéren. Tehát én azt, ez egy nagy tanulság. Párhuzamosan kell eljárni tehát soha nem akartuk azt, hogy elmélyítjük Európát százszerzelékosan a bővítéshez. Hát így kell eljárni a jövőben is. Ha megvárjuk, hogy minden problémát megoldjuk, hát akkor nem nagyon fogunk. Például tehát a, az adócsalás, nos, hát most foglalkozunk, ugye a svájci, ha csak a svájci szomszédokkal foglalkozunk, akkor nem fogunk sok eredményt elérni. Hát ne várjuk, míg minden tökéletesen megoldódik. Ami a monetáris kérdéseket illeti nemzetközi szinten, az az elkezdése kapcsolatban, hogy van egyfajta perverzió, úgy tetszik ebben a monetáris tartalék alap. Tehát jó lenne, hogyha az egy ország valuta legy, valutája legyen. Tehát nem biztos, hogy jó az, hogyha egy ország valutája, amely kivált nemzetközi egyenlőtlenséget határozza meg a monetáris politikát. Ami azt illeti a pénz, csere és kereskedelem hármasáról van szó. Volt egy olyan hipotézis, hogy hozzunk létre egy világ pénzügyi szervezetet a VTO alapján, azt hiszem, hogy újra kell definiálni az ordalap mandátumát, és nyilvánvalóan tehát hát a, a valuta alap kormányzását kell megfelelően megreformálni, és akkor tudja a szerepét betölteni. Ami a második szakértői eh, panelt illeti, az az elképzelés, hogy eh, ami a globális kormányzást illeti, Európának felelőssége van, különleges felelőssége, ezt nyilván osztjuk ezt az álláspontot, de azért szeretném elmondani azt, amit Schumester úr említett, ha összehasonlítjuk a játszótérrel az Egyesült Államokban, az az elképzelés, hogy tehát vannak hálózatok, tevékenységek, amelyre vonatkoznak a telephelyek áthelyezésére vonatkozó szabályok, tehát olyan tevékenység, ugye szóba került persze a ö, szerencsejáték is. Azt is el szeretném mondani, hogy ami a törést illeti, a kapitalista evolúció, amely a második világháború után következett be, és azt mondanám, hogy saját szavaimmal azt mondanám, hogy ugye volt egy úgymond a csodálat, vagy volt egy ilyen ö, dicsőséges korszak, utána pedig egy másik, ami az utolsó szakértői csoportot illeti, elnézést kérek, nagyon gyorsan ö, mentem át végig ezeken a pontokon, visszatérnek arra a gondolatra, hogy nem lehet ugyanazokat a kormányzási ö, megadásokat mindenkire ráerőltetni, akkor sem, hogyha visszatérő problémák vannak, amelyek persze indokoltá tennék a közös megoldás keresét, a legitimitás, a hatékonyság és a reprezentativitás. Ez a három elem, amely meghatározó fontosságú előre akarunk lépni. Ami a g 20 illeti, végül is nekem az a benyomásom, hogy van egy konszenzus azzal kapcsolatban, hogy a G20 jobb, mint a G7-ek, de ez nem a világ vége. És hogy ez egy fázis, egy lépés, amely egy jobban szervezett kormányzáshoz vezet, de még nem kell itt maradni. Természetesen az a kérdés, a nemzetközi pénzügyi intézetek reformját tovább kell folytatni, tehát nyilvánvalóan a G20-aktól függetlenül ezt a kérdést mindenképpen napirenden kell tartani. Most pedig szólnék a fejlődő országok kapcsán most a hitelek feltételességéhez kötődően a köz és magán hitelekről vagy kölcsönök van szó, ezért beszéltem a vállalatok szociális felelősségéről. Szerintem ez egy nagyon fontos téma, amit szintén be kell építeni a jelentésünkbe, mert a vállalatok szociális felelősségét a múltik felhasználták annak érdekében, hogy kvázi öm, elrejtsék a valódi tevékenységüket a fejlődő országokban. Európában voltak olyan vállalatok, amelyek kevésbé példaszerűen léptek fel a fejlődő országokban, mint otthon. Nos, hát ez egy nagyon ö, intenzív és nagyon gazdag tartalmakkal rendelkező meghallgatás volt. Köszönjük szépen mindenkinek a hozzájárulását, az elemzését. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, de most, hogy az elnök, és csatlakozom a nyilvánításhoz. Köszönöm szépen a második szakértői csoport munkáját, készenlétét, és köszönjük szépen, hogy kitartottak velünk a végéig. Liegen Sie